Kedves kollégák, mielőtt megkezdenénk a nyilvános meghallgatást, szeretném majd üdvözölni tisztelt vendégeinket, de egy közlemény kimaradt, Az ELSZTAT volt vezetője elleni eljárásról van szó. Október 27-én 12 képviselő írt a bizottságnak az ELSZTAT volt vezetőjét illetően, és a hatályos szabályok értelmében, és a kérdése adandó választ illetően, hat héten belül a bizottságnak kell válaszolnia Ha jól értem, ma várható ez a válasz a bizottságtól. Azonban, ha nem így lesz, meg szeretném erősíteni, hogy a 130 per 5-ös szabály értelmében ezt a kérdést a következő szakbizottsági ülés napirendjére tűzzük. De természetesen várjuk a választ. Remélhetőleg ma megérkezik és természetesen mindenkit tájékoztatni fogok. Most akkor áttérhetünk az ötödik napi rendi pontunkra, és szeretném szeretettel üdvözölni tisztelt vendégeinket a nyilvános meghallgatásunkon a pénzügyi felügyeletek európai rendszerének felülvizsgálata címmel az interneten követhető ez a meghallgatás, és célja az, hogy a javasolt változtatások hatását, gyakorlati következményeit vizsgáljuk meg úgy, hogy információt kapunk az érintettektől. A parlament rendkívül fontosnak tartja ezt a témát. Két kiváló társ előadónk van, akik ezzel a témával foglalkoznak, és úgy ítéljük meg, hogy le kell zárni a mandátum vége előtt ezt a témát, ugyanis nagyon fontos pillérjét alkotna a felügyeleti rendszerünknek, a tőke ö, piaci projektnek, és hatékony keretet szab a pénzügyi felügyeletnek annak érdekében, hogy a pénzügyi integrációt fellendítsük, és hogy a kihívásokkal megküzdjünk, például a Brexit miatt. Ezen oknál fogva örömmel üdvözlünk több kiemelkedő szakértőt körünkben, Rüdiger Will professzort, aki a Ludwig Maximilians Egyetem tőkepiaci törvényekkel, jogszabályokkal foglalkozó professzor a Münchenben, Sebastian Albella úr, aki a Spanyol Nemzeti Értékpapírpiac Bizottság elnöke, Ann Fili, aki a Finance Watch igazgatója, Felix Hufeld úr, aki a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság elnöke, és végül, de nem utolsó sorban, Jacques de Larosière, aki a 2009-es magas szintű csoport pénzügye felügyelettél foglalkozó szakértének elnöke volt az EU-ban. Egyike az Elzász megalkotóinak, úgyhogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben tartózkodik pillanatnyilag. Először vendégeink előadásaival kezdjük, majd a társadalmadók kapnak szót, Balc úr és Beres úr. Tehát először Rüdiger Vél úr kap szót, parancsoljon 5 percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ebbe a panelbe, hogy a felügyeleti hatóságok reformjáról beszéljek. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az európai pénzügyi piacok szempontjából a hatóságok megteremtése mérföldkőnek mondható, és nagyon sok jó eredményt eh, produkált. Most a bizottság ennek a felügyeleti építménynek a reformját javasolja, mivel a technológiai fejlődés, a fogyasztóvédelem és a fenntarthatósággal kapcsolatos általános célkitűzések új szabályozási kihívásokat állítottak elénk, ezért most ideje megnézni, hogy milyen hiányosságok vannak ebben a rendszerben. És úgy gondolom, hogy a bizonyos javasolt reformok meg is fogják ezt oldani. Először is az új az ESMA új felügyeleti hatásköreiről beszélni. A bizottság gazdasági fontosságról beszélt, a különböző kritikus referenciaértékekkel kapcsolatban, az át, határokon átnyúló helyzetekről, és arról, hogy az európai alapokról szóló jogszabályokat jobban fel, felügyelni kéne. Ezekben van is némi ráció, de nem egészen meggyőzőek. Az európai jog attól még, hogy, alap, hogy az európai jog irányítja az alapokat, nem feltétlenül kell az eszmának átadni a felügyeletet a prospektusok fölött sem. Kérdéses, hogy egy európai ügynökség jobban látná el, el ezt a feladatot, mint a nemzeti illetékes hatóságok, hiszen ezek a jogszabályok mindig sokkal közelebb vannak a nemzeti jogszabályokhoz. Ezért a felügyelet inkább konvergencia eszközökkel valósulna meg jobban, mint az ESMA felügyelete alatt. Másfelől viszont az, hogy a kritikus reform, referenciamutatókat az ESMA felügyelje, azt jónak tartom, és azt is, hogy az ESMA engedélyezze és ellenőrizze az adatok jelentésével kapcsolatos szolgáltatásokat, hiszen ezek európai szintű eszközök és nagyon jelentős a határokon átnyúló elemük. A felügyeleti konvergencia jövőben a felügyeleti hatóságok kulcsfontosságú feladata lesz, és az ESMA peer review-ja alapján is látható, hogy mennyire fontos és mennyire nagy kihívásokat jelent ez a feladat. A nemzeti gyakorlatok eltérnek, és az ESMA egy sor hiányosságot és nem megfelelést tárt fel ezzel kapcsolatban, ezért a bizottság nagyon helyesen teszi, hogy a felügyeleti konvergencia új eszközökkel valósuljon meg. A stratégiai felügyeleti terv jó, amit javasolnak, csak az a baj, hogy ez az eszköz, ez egy mindenkire ráerőszakolandó, merev eszköz lesz, és ezért nehéz lesz ezzel alatt saját prioritásukat kifejleszteni. Egyébként az sem biztos, hogy a bizottságnak, amely ezzel foglalkozik, csak az ESA tagjaiból kell, hogy álljon, hiszen így nem gondolunk arra, hogy a nemzeti felügyelőti hatóságoknak mennyi tapasztalata van, és hogy ez milyen fontos ennek a feladatnak az elvégzésénél. Harmadik és végső pont pedig a különböző hatóságok irányítása. Az irányítást úgy szeretné a bizottság hatékonyabbá tenni, hogy a nemzeti szintről az európai szintre helyezi a döntéshozatal. De a bizottság nem ad semmi bizonyítékot arra, hogy eddig a nemzeti érdekek különösen hangsúlyosan érdekeltek volna, érvényesültek volna, és az, hogy két különböző részre szeretné osztani most ezt a, ezt a döntési hozatalt, ez sem meggyőző. Én támogatom, hogy a hatóságok elnökeinek a szerepét erősítsük a szabályok kialakításban, illetve, a fel, illetve hogy a, az igaz, igazgató testületé legyen a szankciók kiszabásának feladata, ugyanakkor a az érdekeltekből összeállt irányító testületnek is nagyobb szerepet kell adnunk, illetve az érdekelt csoportokat sokkal jobban be kell vonni a második és harmadik szinten folyó szabályalkotási eljárásba. Ezen kívül szeretném aláhúzni azt, hogy a bizottság javaslata egy nagyon fontos változást fog jelenteni a nemzeti hatóságok felügyelete tekintetében, hiszen sok feladatát kerül az európai szintre, de én úgy gondolom, hogy ennek, e, ezt a folyamat még túlságosan korai elkezdeni, egy ilyen, inkább egy evolúciós folyamatot kellene támogatni, amely jól megtervezett és jól elkészített szabályozási stratégiákból épül fel. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Következő felszólaló Sebastián Albella úr, a spanyol értékpiaci hatóság elnöke. Señor presidente, señores parlamentarios, señoras y señores. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a spanyol értékpapír felügyelet elnökeként én is szólhatok az Európai Felügyeleti Hatósági Rendszer reformjáról. Szeretném elmondani önöknek, hogy eh, mi a véleményünk a reformról. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk az egységes tőkepiaci projektet és a bizottság ezzel kapcsolatos cselekvési tervét, és ezért meg, és egyetértünk abban, hogy az eszákat és ezen belül az eszmát erősíteni kell. Az eszmát hatékonyabbá és rugalmasabbá kell tenni, és a nemzeti, nemzeti illetékes hatóságok munkáját minél hatékonyabban kell, hogy irányítsa és koordinálja az ESMA. Tehát véleményünk szerint jó ötlet egy olyan ö, igazgató tanács megalkotása, amely teljes munkaidőben dolgozó és független tagokból fog állni. A az ESMA legmagasabb döntéshozatali testülete kell, hogy legyen ez. Azt is támogatjuk, hogy új eszközöket kíván bevetni a javaslat a koordinációs és felügyeleti konvergencia feladatokhoz, amelyet az ESMA-nak kell játszani, illetve elvégedni, és hogy a peer review rendszerét az ESMA felügyelete váltsa fel, illetve hogy az ESMA hagyja jóvá a stratégiai terveket, amelyek a nemzeti illetékes hatóságok munkáját koordinálják, csak azt szeretnénk, hogyha a döntéshozatal továbbra is a nemzeti szinten maradhatna, hiszen ők tudják legjobban a célkitűzéseket és a prioritásokat kiválasztani. Az ESMA-nak aktívabban kell a jogszabályszegési helyzetekkel is foglalkozni. Úgyhogy számunkra úgy tűnik jó ötlet az, hogy az ESMA-nak sokkal aktívabban részt kell venni a nemzeti testületek felügyeletében, illetve új felügyeleti feladatokat kell kapnia, például a harmadik országokkal kapcsolatos helyzetekben, illetve a kritikai referencia, kritikus referencia értékek ellenőrzésében. Viszont van olyan terület, különösen különböző alapítványok ellenőrzése és a prospektusok ellenőrzése ilyen, ahol nem tartjuk, ezt, nem tartjuk az ESMA szerep és szerepének növelését jónak, az ELTIF, az EUCIF és egyéb fajta alapok, EU-VEGA, EU-SZEF és az ELTIF alapok, eh, hiába, hogy európai nevűek, de úgy gondoljuk, hogy az ESMA-nak nem kellene a fölöttük eh, végzett, illetve gyakorolt felügyeletet átadni. A nemzeti hatóságok eh, felügyelték és engedélyezték eddig ezeket az alapokat, és nincs annak értelme, hogy ezt a szerepet átadják az ESMA-nak. A másik terület a prospektusok helyzete a konzultációs folyamatban is megemlítették ezt már, semmi oka, okát nem látjuk annak, hogy a prospektusok elismerésének feladatát az ESMA-nak adjuk át. A nemzeti ö, hatóságok nagyon jó tapasztalattal rendelkeznek mindenféle prospektusok engedélyezésénél, illetve felügyeleténél, és ennek, illetve a szabályozási arbitrázsnak a feladata ugyanúgy náluk kell, hogy maradjon, mivel úgy gondoljuk, hogy ugyanannak a, a hatóságnak kell engedélyezni a prospektusokat, mint aki a különböző pénzügyi, pénzügyi intézményeket e, ellenőrzi, és úgy gondoljuk, hogy ez a nemzeti hatóságok kezében van megfelelően, és ott is kell, hogy maradjon. Tehát a prospektusok kiad, kiadóit nem kell, hogy az ESMA engedélyezze. Nem kell, hogy az ESMA kapja meg ennek a hatáskörét, a minősített befektetőket, illetve a, a kiadónak a pénzügyi helyzetét sem az eszmának kellene ellenőrizni. Az égtépapír kiadással kapcsolatos prospektusokat sem az eszmának kell ellenőrizni. Az új rendszer az Európai Tőképiaci Unió megteremtésének valóban jó eszköze lesz, de egy integráltabb felügyelet nem jelent feltétlenül központosított felügyeletet. A reformnak tiszteletben kell tartani a nemzeti szintű felügyeletet, és a tagállamoknak jelentős felügyeleti testületeket kell továbbra is fenntartaniuk, és így az Európai Unión belül megfelelő pluralitás létezik majd a pénzügyi piacokon. Ez fontos annak érdekében, hogy egy hatékonyabb európai tőkepiac teremtődjön, ami valóban hozzá tud majd járulni a vállalatok finanszírozásához, és nem csak a nagy vállalatokéhoz illetve a bankfinanszírozástól való függőségünket egy kicsit meg tudja szüntetni. Köszönöm szépen a szót, és természetesen rendelkezésre állok majd a kérdésekhez is. Executive Director of Finance Watch. Köszönöm szépen, most pedig a Finance Watch képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Finance Watch üdvözli a lehetőséget, hogy itt a meghallgatáson szót kap. Úgy gondoljuk, hogy az európai pénzügyi felülvizsgálati rendszer egy nagyon fontos kezdeményezést mutat jelenleg, a pénzügyi rendelet, illetve felügyelet célja az, hogy pénzügyi stabilitást biztosítson, illetve az európai piacok megfelelő működését, ahol a fogyasztók, a beruházók és az adó fizetők megfelelő védelmet kapnak. Ahhoz, hogy ez érvényesüljön, egy erős európai hatóságra van szükség, illetve megfelelő finanszírozási háttérre. Sajnos az Európai Bizottsági Javaslat nem eléggé ambiciózus. Volt egy nyilvános konzultáció, amely javaslatokat vetett föl, és ez az IZESZ működését megváltoztatná, de a bizottsági javaslat nem éri el ezeket az ambíciókat. Szeretnénk, hogyha a pénzügyi ellenőrzési magas szintű munkacsoport újra életre kelne, és megfelelő javaslatok születnének az eredeti Mazier jelentés alapján. A Finance Watch szerint a javaslatot javítani lehetne a következő területeken. Először is szerintünk az ESAS aktív szerepe, illetve az EKB fellépése segíthetne a makroprudenciális ellenőrzésben. Itt vannak hiányosságok, illetve más intézmények kijelölése, a folyamatba való bevonása a nemzeti hatáskörbe tartozik. Az EKB irányelv ellenére a kockázat ellenőrzésben sajnos jelentős eltérések mutatkoznak országos szinteken, tehát az országok között. A CDR-ben és a CAR-ban levő puffereket használják az a különböző tagállamok. A szisztemikus kockázattal meg kell birkóznunk, ehhez azonban harmonizált megközelítésre van szükség. Tehát jobb lenne, hogyha az Európai Rendszerkockázati Tanács, mint hatóság fontosabb szerepet kapna, azonosítaná a rendszer szinten fontos intézményeket, illetve a makroprudenciális eszközök nyomon követését, monitoringját is elvégezni. Másrészt, második pont, a civil szervezetekkel közösen úgy gondoljuk, hogy az ISASZ-nak fontosabb szerepet kellene vállalnia a fogyasztóvédelemben. Az ISASZ-nak az ellenőrzési konvergenciát kellene előmozdítania, és meg kell győződni arról, hogy minden pénzügyi szolgáltatás használó egyenlő bánásmódban részesül. Itt kötelező érvényű technikai szabványokra van szükség, illetve ezek végrehajtására és ezek alapján történő fellépésre. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ez a fogyasztók kárára lenne. Ezen kívül strukturális reformokra van szükség. Azt javasoljuk, hogy minden ez az felügyeleti tanács egy állandó bizottságot hozzon létre, a fogyasztóvédelmi szabályok végrehajtásának ellenőrzésére, és itt a nemzeti hatósági tisztviselők legyenek. Az ISASZ megfelelő forrásokat kell, hogy rendelkezésre bocsásson. Azt javasoljuk, hogy a hatóságok 20%-át fogyasztóvédelemre, a hatósági költségvetések 20%-át fogyasztóvédelemre használjuk, illetve a SZISZASZ-nak a fenntartható finanszírozásra is oda kellene figyelnie, a jelenlegi javaslaton túl mutatóan Azt szeretnénk, hogyha ezeken az irányítási és kormányzási területeken a tendenciákat figyelemmel követné az ISASZ. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy nem jó az, hogyha az Izász javaslatai megkérdőjeleződnek. Az ipar képviselőinek nem szabad túlságosan sok hatalmat, illetve lehetőséget biztosítani. Szeretnénk, hogyha ez a javaslatban megváltoztatásra kerülne. Ezen kívül egyensúlyt kell kialakítani, megfelelő pénzügyi finanszírozásra van szükség a nem iparági résztvevők számára, hogy egyensúlyba kerüljenek az iparág résztvevői és a másik oldalon álló. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Felix Hofeld kapja meg a szót, a Buffin elnöke. Mr. Chairman, members of Parliament, uh, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for inviting me. Elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, hogy erről a fontos témáról beszéljünk, az európai pénzfelügyeti rendszerről. Nagy megtiszteltetés, hogy Jacques de la Rosierrel együtt a tervezővel vitathatjuk ezt, mert bár nagyon rövid az idő, ezért csak egy-két kulcs fontosságú területre szeretnék kitérni. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy nagyon sok kollégám, beleértve engem is, rendkívül szenvedélyesek vagyunk a, abban a témában, hogy ilyen szabályokat hozzunk és az eszák külön sikernek bizonyultak. Ennek integrált részét próbáltuk javítani, e, ebben nagyon sok energiát és forrást áldoztunk. Úgyhogy nyilván nagyon fontos nemzeti hatóságot képviselve nem szabad elfeledkezni arról, hogy hogyan kell egyeztetni a nemzeti és az európai érdekeket. Nagyon fontosak az európai döntések is. Öt elvet emelnék ki, amelyek minket irányítanak az izák munkáját illetően, vagyis a felügyeletek munkáját illetően. Például ne akarjuk megjavítani azt, ami nem romlott el. Nem tudom megerősíteni azt, hogy a felügyeletek rendszeresen túlléptek kompetenciájukon, ezt nagyon sokan mondják. Azonban a döntéseket politikai szinten hozzák, nem föltétlen a realitások alapján. A felügyeletek missziójának javítása azzal a célral születne meg, hogy kompetenciákat jobban gyakorolhassák, nem föltétlenül bővíteni kívánjuk ezt. második el, ne legyen felügyelője a felügyelőnek aki felügyelő felügyelőjét akarja létrehozni, implicite vagy explicite túl sok ilyen ö, felügyelőt hoz létre. Az eljárások, a kormánystruktúrák, a tervezés gyakorlatilag alapvetően kizárja ezt a lehetőséget, hiszen a felügyeletek legfőbb feladata a szabályozás harmonizációja és a felügyeleti konvergencia. Ezen kell javítani, nem pedig az aszimmetrikus, föntről lefele irányuló rendszert bevezetni. Harmadik elv, ne legyen bürokratikus szörny. Az átfedések a kompetenciák terén, azok az interfészek, amelyek a felügyeleti eljárásokat befolyásolják, mint például a stratégiai tervezés, a belső modellek jóváhagyása, vagy a kihelyezés óriási lassulást eredményezne az administratív téren, és hatékony a, a hatékonyságnak se tenne jó. Ezt egyszerűen nem így kell tennünk. Aztán negyedik elv, szabályozás szemben az, a felügyelettel tiszteletbe kell tartanunk ezeket a dolgokat, nem szabad kevernünk őket. Ennek nagy hatása van több szinten is. Az Európai Központi Bank, mint felügyelő, és az EBA, mint szabályozó, kiváló példa erre, illetve a kettő kapcsolata. De ennek van hatása az a pénzügyi alapokra is. A felügyeletet az a felügyelt intézmények által befizetett összegek finanszírozzák. A szabályozás alapvetően politikai szinten történik, amelyet az adófizetők pénzéből finanszíroznak. Ötödik elv, a felügyeleteket meg kell erősíteni, ahol strukturálisan előnyt jelentenek. Vannak nyilvánvaló példák arra, hogy az európai felügyeletek szerepüknél fogva és európai természetéknél fogva ö, megerősítést kívánnak. Például a harmadik országgal való ekvivalencia terén, aztán az ESMA vagy a C a harmadik országok vonatkozásában, mint a CCP-k, aztán pénzügyi adatelemzés, a közös pénzügyi adatoknak azonos nyelvet kell kölcsönözni. Ez nagyon fontos. Röviden tehát, minden olyan ö, próbálkozást elutasítunk, amely további administratív terhet, ö, bonyodalmat, költséget jelent. Úgy gondoljuk, hogy a felügyeleti szervek egyszerűen elengedhetetlenül szükséges pillérei a rendszernek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy meg, hozzájárulunk ahhoz, hogy megerősítsük a szerepüket, ahol csak lehet. Köszönöm a figyelmüket, várom a válaszokat. Köszönöm szépen, Jacques de la And, uh... Köszönöm szépen, uh, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nagyon fontos ülésre. Először is azt szeretném elmondani, hogy az eszák nagyon fontos szerepet töltöttek be abban, hogy közös szabályokat hoztak létre, és ezek megvalósítása mellett törtek láncsát a pénzügyi szolgáltatások területén, és ez nagy elismerésre talált. Talán hangsúlyoznám, hogy talán a bizottsági javaslatnál explicitebb módon azonosítani kellene, a különböző eszák szerepét, illetve feladatát. Ami ami az Európai Bankhatóságot illeti, az EVA elvégzi munkáját, a közös szabálykönyv előmozdítójaként, illetve mindent megtesz, ha nem is elegendő módon, az ellenőrzési konvergencia érdekében. Ami az EU-bát illeti, ezt egy kicsit az, az Európai Bankhata, Bankhatósághoz hasonlítanám. Szerintem ö, a standardok közös definíciójára kellene összpontosítani, illetve a szabályozási követelmények harmonizációjára, de a bizottsági javaslat egyik aspektusa kérdéseket vet föl számomra, hiszen az EIOPA így a belső modellek engedélyezője vagy ellenőrzője lenne. Szerintem ez a belső piaci szabályok jóváhagyását részekre bontaná, illetve a nemzeti hatóságok feladatával ez interferálna, ez nem biztos, hogy hatékony megoldás. Ami az eszmát illeti, itt némileg eltérő a helyzet, hiszen standardokat fogalmaznak meg, illetve az ellenőrzési konvergenciára figyelnek. Van azonban még lehetőség arra, hogy közvetlen ellenőrzési feladatot lássanak el, hiszen jelentős, jelentős a határon átnyúló tőkepiaci tevékenység, illetve hiányzik egy közös ellenőrzési szerv, mint például az SSM. Ezért véleményem szerint prioritásként kellene kezelni azt, hogy olyan javult, javítások, javulások történjenek, amelyek támogatják az egységes európai szabálykönyv megvalósítását, illetve azt, hogy harmadik országokkal egyenlő feltételeket biztosítsunk. Hogyha megnézzük a javaslatot ezen a prizmán keresztül, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, nagyon jó az, hogyha a döntéshozatalt növeljük, illetve a bíráskodási és vizsgálati hatáskörét is az eszáknak, olyan területeken, mint például az Európai Uniós szabályok megsértése, vagy a határon átnyúló jogviták, illetve az európai követelmények megvalósítása. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Úgy tudom, hogy az úgynevezett közös szabályok, amelyeket a hatóságok hoztak létre, gyakorlatban e, bizony nem valósulnak meg, a nemzeti hatóságok ezeket nem követik, és ezt mindenképpen korrigálni kellene. Nem vagyok biztos abban, hogy a kormányzati struktúra e, átalakítására szükség lenne az eszeknál, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy egy új testületet kellene létrehozni, amely egy külön réteget hozna létre, egy külön szintet, és ezzel emelni a bonyolultságát a rendszernek. Szerintem inkább a jelenlegi ö, igazgatói tanács függetlenségét kellene növelni, és esetleg további két vagy három független taggal kellene bővíteni ezeket a tanácsokat független forrásból. Ez pedig nagyon fontos lehet. Nem arról van szó, hogy szabályokat kell létrehozni, vagy nem ebben lenne fontos az ő szerepük, hiszen ez a, ez a boardnak, az igazgató tanácsnak a feladata. hanem az értelmezési eltéréseket, valamint az érdek összeférhetetlenségeket lehetne így orvosolni. Tehát szerintem, hogyha két-három külső, független taggal bővülne ez a tanács, akkor ez a függetlenséget, illetve a hatékonyságot növelné. És végül hogyha közvetlen a közvetlen felügyeleti feladatok terén azt kell mondani, hogy ezeket a határon átnyúló tevékenységekre kellene összpontosítani, ahol erős a szinergia, és itt az eszek közvetlen felügyeleti feladata, különösen az eszmára gondolok, nagyon fontos lehet, különösen azon területeken, ahol az európai megközelítés további hozzáadott értéket, valós hozzáadott értéket képvisel. Egyetértek a bizottsági javaslattal abban, hogy más entitások, mint például az adatszolgáltatók, vagy más entitások is az ESMA közvetlen felügyelete alá kerüljenek az előbb említett kritérium miatt ez a helyzet bizonyos pénzügyi érdekstruktúrák esetében is, ahol erős a szisztemikus, illetve határon átnyúló dimenzió. Gondolok itt a CCP-kre, amelyeket leginkább Európai Uniós szinten lehet nyomon követni, tehát igazából itt támogatom azt a javaslatot, hogy az ESMA közvetlen szerepet vállaljon az EU harmadik országok közötti határon átnyúló CCP-k ellenőrzésében, természetesen a központi bankok támogatásával, amely létfontosságú. Ezen kívül az előttem szólókhoz hasonlóan én is szkeptikusan állok az elé a javaslat elé, miszerint az ESMA ellenőrzését ki kellene terjeszteni más területekre, mint például bizonyos finanszírozási alapkategóriák, való kiterjesztésre gondolok, hiszen szerintem itt ez ellentmondásokhoz vezethet, illetve ö, csökkenti a hatékonyságot. Zárásképpen pedig három nagyon fontos megjegyzésem lenne az első, a költségvetési következmények. Egyetértek a bizottság javaslatával, Mi szerint? az adott költségvetés, az ellenőrzésre szánt költségvetés 60%-a ipar, az, az ipart finanszírozza. Második megjegyzés, ami az ESRB-t illeti, Szerintem meg kell erősíteni az ESRB függetlenségét az ECB-vel szemben, az Európai Központi Bankkal szemben esetleg külső szakértők, vagy fontos szakértők kijelésével, és ezt nem lenne szabad integrálni az EKB működésébe. Illetve harmadsorban sürgősnek tartom azt, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, amely felülvizsgálja az ESZÁK javaslatát, illetve működését, a jelenlegi Európai Bizottság keretében kellene ezt a javaslatot elfogadni és továbbvinni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Indeed. Köszönöm szépen. Természetesen a mi jogalkotási folyamatban való részvételünk eredményeképpen még a mandátumunk lejárta előtt be, le kell zárnunk ezt a dossziét. Remélem, hogy ezt meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen a felszólalók, illetve a meghívottak előadásait, nagyon széles körű megjegyzéseket hallottunk, néhány különböző szempontból tett észrevételeket, ami számunkra igen hasznos most a következő vitában nem kevésbé. Egyetértek néhány megjegyzésükkel, nem mindegyikkel az ugye egyrészt az, hogy meg kell határozni, hogy mi az, ami európai szintű határokon átnyúló kérdés, és mi az, ami nemzeti kérdés. Ezt is kicsit dinamikusabban kell kezelni, hiszen szeretnénk, hogyha a tőkepiac minél inkább határokon átnyúló jelleggel működne, de természetesen a szubszidiaritás és az arányosság betartása mindig is kulcsfontosságú elv volt a számunkra és ezek ezen a területen is ugyanígy érvényesek. Most Bukhártnak adom meg először a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném e jelentéstevő, EPP jelentéstevő szerepemben, illetve Pervans Berezzel e, együtt folytatott jelentéstevői munkámban üdvözölni a vendégeket. Az Európai Felügyeleti Hatóságok munkáját már nagyon régen figyelem, és az a benyomásom, hogy a pénzügyi válság volt az, ami az első jogala, jogszabályokat kiváltotta 2010-ben, és azóta elég sok minden megváltozott, a pénzügyi piacok szabályozásának kiterjedése, illetve bonyolultsága egyre inkább nőtt, és a felügyeleti rendszert is meg kellett így nézni. A nagy intézmények nemzeti, nemzeteken átnyúló szerepétől kezdve a nemzeti hatóságok szerepéig. Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy mind a két szint megerősítése fontos. Az elmúlt években inkább az alapvető kereteket próbáltuk megalap, meg, megkereszt, meg, megteremtetni, tehát hogy mindenképpen meghatározzuk az irányt, és tisztázni akartuk, hogy a különböző hatóságok, felügyeleti hatóságok a jövőben milyen szereppel fognak rendelkezni, és a parlament jogalkotási társ jogalkotói szerepe abban is kifejeződik, hogy ellenőrizni kell azt, hogy valóban megfelelőképpen végzik-e a munkájukat a hatóságok. Köszönöm szépen a szakértőknek azt, hogy eljöttek hozzánk, és a tapasztalatukat, a szakértelmüket a rendelkezésünkre áll, állítják, bocsátják. Ezért három pontot szeretnék különösen a kérdéseimben is kiemelni. Mm, illetve ezekkel szeretnék egy picit hosszabb idő, ideig foglalkozni. Jacques Rosière úrnak tennék fel egy kérdést az hatóságok irányításán dolgoznunk kell. A bizottság ugye egy kicsit kisebb új döntési grémiumot javasol, egy irányító testületet, és akkor az egyik grémium foglalkozna a szabályozással, a másik pedig az a felügyelettel. Az ESZÁK szempontjából, és ezeknek a feladatoknak az elvégzésének, elvégzése, illetve ennek a ketté választása egy kicsit elgondolkodtat. Gondolja el Larozi úr, hogy ez így a jövőben jól fog működni a felügyeleti hatóságoknak? hatóságoknál. Aztán Weil professzor, illetve Hufeld úr felé az érintettek, illetve az érdekeltek szerepét szeretné erősíteni, de egy kicsit rosszul sikerült ez nekik, mert én úgy gondolom, hogy nem a, hogy az arányosságot, az arányosságot így nem tudjuk megteremteni, az az eh, ezek eh, a hatóságok eh, vezetését véleményük szerint hogy tudnánk erősíteni olyan értelemben, hogy a, a, a regionális, illetve nemzeti hatóságok szerepe is megmaradjon, de ugyanakkor az arányosságot erősítsük. Aztán Albella úrhoz a nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai szint között nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő együttműködés. Az ön önök tapasztalata szakértelme nélkül nem fog ez sikerülni. Hogy tudjuk megakadályozni vagy csökkenteni a feladatok megduplázását, a felesleges megkettőzését az ön véleménye szerint? Fili asszony pedig azt mondta, hogy a felügyeleti hatóságoknak szüksége van jobb állományra, személyzeti állományra és, és pénzügyi eszközökre, hogy lehetne ezt megtenni. Azon kívül azt mondta, hogy kiegyensúlyozott kell, hogy legyen az érdekeltek csoportja. Mit javasol, hogy ez hogy, le, ezt hogy lehet megvalósítani? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pervens Berezi a szó. Köszönöm. Köszönöm, kedves szakértők, az előadásaikat. Köszönöm, kedves meghívottak. Most már ennek a reformnak a lényegéhez értünk, amely azt hiszem sokak számára, és remélem a mandátum előtt véget is ér. Ennek nagyon sok oka van, nem csak azért, hogy jó munkát végezzünk, hanem azért is, mert nagyon várjuk ezt a reformot. És egy Európai Bizottsági másik nagyon fontos célkitűzéssel párhuzamosan indult be, amely nem csak a bankunió kibővítését teszi lehetővé, hanem egy tényleg európai tőkepiac beindítását teszi lehetővé, és ugye az Európai Bizottság ebben a témában az első zöld könyvet, mikor megírta, akkor még a felügyeletről szó sem volt. És ennek a tőkepiacnak persze minden szegmensét figyelemmel kell kísérni, annak alakulását. Nem elfeledkezve természetesen a Brexit kontextusáról. Egy érvet szeretnék még megemlíteni, szerintem ez nagyon fontos része a mai eszmecserének, ez nem más, mint a konvergencia. Ugyanis el kell itt magunk között ismernünk, hogy az európai jogalkotás költségei óriásiak. Órákat töltünk azzal, hogy megkezdjük a javaslatot, elfogadjuk, és aztán végül érvényre juttassuk. De ha átküzdöttük magunkat a hegy csúcsán, és aztán teljes a divergencia az alkalmazás terén a jogszabályokban, akkor szinte nulla az értéke annak, hogy felküzdöttük magunkat a hegyre. Úgyhogy a konvergencián javítani kell úgy tűnik számomra, hogy a kérdés az, hogy az ügynökségek jelenlegi irányítása hogyan teszi lehetővé azt, hogy működjön ez a, ez a konvergencia. Ez egyáltalán nem optimális pillanatnyilag, és nem könnyű. Úgyhogy a bizottságnak bizony javítani kell a helyzeten. Még egy dolgot szeretnék elmondani, egy olyan aggályt, amely talán nem volt prioritás, amikor az ügynökségeket létrehozták, és amely ma úgy tűnik be kellene, hogy kerüljön ebbe. Először is a beruházók, a fogyasztók védelme. Ezt a dimenziót szerintem meg kell erősíteni. Akár csak ahogyan ezt a bizottság javasolja, külön oda kell figyelni az innováció alakulására a piacon, hogy ezt a fintechnek hívják ma. Végül pedig egy utolsó dimenzió, amivel szintén foglalkozni kellene, a fenntartható finanszírozás. Illetve, hogy ez hogy kerül be az ügynökségek hatáskörébe, azon túl, eh, amely már is referencia jogalkotásként létezik. Szeretnék tehát mindenki kollégához fordulni, eh, a szakértőkre gondolok, eh, és konkrét kérdéseket feltenni. Rüdiger Weil úr, köszönöm a, a javaslatát. Konklúziájában megfogalmazta, hogy a nemzeti irányító hatóságokról nem akar európai szintű felügyeleti hatóságokra áttérni. Azonban mi a helyzet a tőkepiacok, az egységes tőkepiacok létrehozásáról? Ugye a harmonizációra törekszünk, ez nagyon nehéz, nehezen elérhető. A felügyelet, az európai felügyelet lehetősége, illetve a felügyelet megerősítése, hogy konvergáljanak ezek a jogszabályok, nagyon hasznos megoldás lenne. Aztán említette, hogy felejtsük el a felügyelő felügyelejét. Persze, hogyha egy jól működő intézmény vezetőjéről van szó, amelyen nincs semmi probléma, rendben van. De mi a helyzet az európai ellenőrző hatóságokkal? Nem gondolja, hogy enélkül, amelyek ugye nemzetieket váltják ki, szükség lenne a felügyeletre, hogy ellenőrizzék a szabályok alkalmazásának feltételeit, egyes rossz gyakorlatok elleni harc szabályait, és ez az európai hatóság felvállalhatná ezt a feladatot, amelyet meg szeretnénk erősíteni. Sebastian Albella úr, két dolgot szeretnék kérdezni öntől. Először is. A ccp felügyeletével kapcsolatos bizottsági javaslatról mi a véleménye? illetve az EMIR 2-ben megfogalmazott javaslatról az átmenetet illetően, illetve a felügyelőbizottságról. Nem lehetne ezt a kettőt, a két pozíciót ötvözni? És például a végrehajtó bizottság egy tagját felelősnek kinevezni a CCP-kért hát, ami a prospektust illeti, nem ön az egyetlen, aki vonakodik ezzel kapcsolatban a bizottság javaslattól. Kérdésem azonban a következő. Nem gondolja azt, hogy ami a prospektust illeti, értem, hogyha az ember közel van a piachoz, jobban ért, hogy mi történik. De nincs szükség erre a konvergencia szellemre, hogy ez kialakuljon a prospektusok terén is. Ha ezt visszavonjuk, mi marad? Annak érdekében, hogy gyakorlatban a konvergenciát javítsuk ezen piacon. And Fili nagyon sokat emlegette az érintettek csoportját természetesen. Szerintem részletesebben kellene szólni arról, hogy hogyan lehetne jól módosítani a bizottsági javaslatot, mert szerintem ez egy szürke terület. Jó, legyenek hatáskörök, de melyek lennének ezek? mert úgy tűnik számomra, hogy konkrét javaslatai, amiket megfogalmazhatna, üdvözlendők lennének. Javasolt azt is, hogy minden egyes ez a rendelkezzen egy bizonyos bizottsággal, nemzeti hatósággal, amely a fogyasztói jogokkal foglalkozik. Ön szerint nem lenne jobb esetleg azt javasolni, hogy az eszmán belül erősítsük meg ezt az aspektust, hogy transzverzálisan biztosítsuk ezt a feladatot. Félix Hüfeld, elnézéssel rosszul ejtettem a nevét, két kérdésem lenne önhöz is. Nem bocsánat, ön említette, hogy nem akarnak felügyelőt a felügyelőhöz. Bocsánat, önhöz kellett volna fogalmaznom ezt a kérdést, hogy jobb ellenőrzés kellene esetleg a nemzeti hatóságok szintjén, ahol nincs lehetőség erre a felügyeletre. Ja, említette azt is, hogy a felügyelet és a szabályozás kérdését ketté kellene osztani. Egyetért azzal, hogy ezzel a javaslattal, amikor finanszírozásról van szó, a szabályozás finanszírozását az állami hatóságoknak kellene biztosítani, a felügyeletét pedig a piaci szereplőknek. Végül Jacques de la Rosière. Az USRB-ről szeretnék kérdezni öntől, mert azt mondta, hogy több függetlenséget szeretne szállni nekik, de ami a mandátumát illeti, a munkájának feltételeit illetően volna javaslata? Mert Mário dragival folytatunk eszmecserét, és azt láttuk, hogy a doktrína kidolgozásának funkciója az övékét, ez nem feltétlenül elegendő, ami a piaci szereplőket illeti. De tudna segíteni nekünk? Ami a CCP-ket illeti végül, ugyanaz a kérdésem önhöz is, mint az előttem szólna. Egyet értene azzal, hogy, hogy egy kicsit át szabályozott igazgató tanács egyik tagjának lehetne szállni ezt a szerepet. Köszönöm szépen. Um, I think, uh, we already... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó pár kérdés érkezett már is, úgyhogy először hallgassuk meg a válaszokat, aztán pedig újra meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket, illetve az egyéb hozzászórókat. Nézzük, hogy ki is szeretné indítani a sor, talán ugyanabban a sorrendben, mint az előbb. Először megadom a szót a fejlónak. Köszönöm szépen a társ jelentéstevőknek ezt a nagyon érdekes eszmecserét, nagyon sok fontos és nehéz kérdést kaptunk. Először az arányossággal indítanám, hogy hogyan lehet nagyobb fokú e, arányosságot biztosítani az eszák munkájában. Nos, először is azt gondolom, hogy a társjogalkató kezében van ez az ügy. Ez pedig azt jelenti, hogy az első szinten meghatározhatják az eszák szerepét, illetve konkretizálhatják. Uh, but also on level three azt, hogy mit kell tenni a második, illetve a harmadik szinten, de ez nem mindig valósul meg, úgyhogy az első javaslatom az lenne, hogy ezt dolgozzuk ki, és nézzük meg, hogy további iránymutatások, javaslatok, esetleg kérdések, válaszok meghatározhatóak lennének-e az első szinten. Ennek ellenére az eszák rugalmasan kiadhatnak javaslatokat, iránymutatásokat, kérdéseket, válaszokat. Ezen kívül segíthet az is, hogy ha az arányosság elveit bevezetjük a, a szabályozásba, és megköveteljük az eszáktól, hogy erre az elvre összpontosítsanak a hatástanulmányok során. Ami pedig az érdekelt csoportokat illeti, az érintett csoportokat, az SSG eh, tagjaként, illetve elnökeként Madame uh, idézném. Az érintett, illetve érdekelt csoport nem ellenőrző szerv, ezért nem jó ötlet az, hogyha ezek az érdekeltek fogják éri, értékelni a az irányelveket, illetve megnézni azt, hogy a hatáskörön belül jártak el, hiszen ez a feladatukat, illetve a szerepüket alapvetően megváltoztatja. Úgyhogy nem annyira örülök ennek a javaslatnak, ugyanakkor látom annak is szükségességét, hogy a hármas szintű szabályozás alkotási folyamatban több fék és egyensúly érvényesüljön, különösen az ajánlások és az iránymutatások tekintetében, és ez vagy a felebezési ö, testületre, vagy a bíróságra tartozna, hiszen itt az ESMA túllépné saját hatáskörét. Ami pedig az ellenőrzési konvergenciát, illetve a közvetlenebb ellenőrzési hatáskört illeti, Permos Berez asszony kérdezett erre rá. Nos, nagyon nehéz ez a kérdés, nehéz megválaszolni. Először is el kell ismerni, hogy az eszák már most is hatékonyan végzik feladatukat. Ami az eszmát illeti, az ESMA kialakított egy ellenőrzési konvergencia metodológiát, létrehozta azt az alapelvet, miszerint az érintett felek részt vesznek ebbe a feladatba, az elmúlt öt évben az ellenőrzési konvergenciára összpontosított az ESMA, és ebben az időszakban nagyon sok eredmény született, úgyhogy az, MC, az MC-ek megosztják egymással a legjobb gyakorlatot. A legjobb előrevezető út tehát az lenne, hogyha konkrét témákra összpontosítanánk a jövőben, és azt követelnénk tőlük, hogy azonosítsák azokat a témákat, amelyekre összpontosítani kívánnak, illetve utána meg kellene nézni azt, hogy az mc milyen eredményeket hoztak, vagy tudnak felmutatni ezeken a területeken. Úgyhogy egy ilyen közvetlen ellenőrzési hatáskört javasolnék. Lehet, hogy az ESMA közvetlenebb ellenőrzési feladatot kapna a következő esztendőkben, de szerintem az által említett javaslattal jobb eredményt tudnánk megvalósítani. Abella. Köszönöm szépen. Abel, Albella úr. Az első kérdés, amire válaszolok, azaz hogy látom-e annak lehetőségét, hogy a nemzeti illetékes hatóságok és az ESMA feladatai megkettőződjenek szükségtelenül. Hát nagy problémát nem látok ebben, nem hiszem, hogy túl sok lenne a megkettőződött feladatkör. Hogyha megtartjuk azt az elvet, hogy az irányítás az eszmáé, és ők a a felügyeleti konvergencia koordinálására és felügyeletére koncentrálnak. Ezen kívül természetesen támogatunk néhány további hatáskört, amit az eszmának lehet átadni olyan területeken, ahol ennek van indok, indoka. De úgy gondoljuk, hogy a, ezek bizonyos területek kell csak, hogy maradjanak, és a tájékoztatókra, illetve különböző alapokra való kiterjesztésük, ez nem lenne értelmes. Nem lenne például jó az, hogy a vállalatok vagy az alapok felügyeletét, illetve az a vállalatok által a tájékoztatókba leírt adatok jóváhagyását megosztottan végezné az ESMA és a nemzeti hatóságok. Tehát ebből a szempontból az, az, az új kompetenciák odaítélése problematikus, de például a harmadik országokkal kapcsolatos feladatoknál jogosnak tartom ezt. Mint a spanyol értékpapír ügyi bizottság elnöke. Nagyon pozitívan látom az ESMA-t és az esma szerepét. Nagyon jól végzi a felügyeleti konvergenciával kapcsolatos szerepét, az közös kultúra megteremtését. Nagyon jól működő testület, tehát nem az a, ba, nem az a lényeg, hogy hiányosságokat tárjunk fel és szüntessünk meg, mert ezek nincsenek, hanem az a feladatunk, hogy egy valódi tőkepiaci uniót teremtsünk, egy integráltabb, valóban integrált felügyeleti rendszert teremtsünk Európában. És ezt azért mondom, mert igaz, nagyon sokszor pessimistán ítélik meg az eszma szerepét. Én ezt nem osztom, szerintem nagyon értékes testületről van szó, és biztosítani kell azt, hogy a szerepe továbbra is fontos legyen, és hogy jól működjön. A másik kérdés az EMIR reformjával kapcsolatos volt, illetve annak megfelelése -e a most javasolt irányítási rendszerrel az ESZA reformokon belül. Én úgy gondolom, hogy itt talán időzítési problémáról van szó. Az EMIR reformja ö, korábban ö, történt meg, és ezek a bizonyos végrehajtási hatáskörök ezek akkor megszülettek, akkor még nem gondolt senki az, az Európai Felügyeleti Hatóságok reformjára. Én úgy gondolom, hogy ha van egy olyan tagja a, az irányító testületnek, vagy az igazgató tanácsnak, amely különösen a központi szerződő felekért, felekkel foglalkozik, akkor az jó ötlet Na most a tájékoztatókról. Az volt a kérdés, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy jobb konvergencia létezzen ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi elérhető eszközök, különösen akkor, hogy ezeket érvényesítjük, és kicsit fejlesztjük, akkor megfelelőek és elég hatékonyak. Itt gondolok a peer review-kra, amelyeket az ESMA folytat le, aztán a jogs, jogszabálysértéssel kapcsolatos eszközök, amelyeket szintén nagyon ritkán használtak eddig ki. Aztán gondolok még arra az eszközre, amely a felügyeleti tervezéssel kapcsolatos. Ez is nagyon hasznos eszköz. Tehát igazából a második és harmadik szintű eszközök kihasználásáról van itt szó, például a tájékoztatók területén is. Ha ezeket megtesszük, kihasználjuk, akkor nagyon jó lehetőséget kapunk arra, hogy minden megfelelőképpen szabályozódik, és akkor el tudjuk kerülni a szabályozási döntőbíráskodást ezen a területen. Köszönöm. Finance Watch. Köszönöm, tisztelt elnök úr, anyanyelvemen folytatom. Két kérdéscsoport hangzott el. Az első a résztvevőkre vonatkozott, a másik pedig a fogyasztóvédelmi mandátumra. Ami az elsőt illeti, tehát a három felügyeleti hatóság, ahogy ezt Velsz is, úr is említette, valóban olyan csoportok, amelyeknek tisztán konzultatív szerepe van. A gond az, én az Európai Bankhatóság tagja vagyok, és függetlenül attól, hogy mi a tevékenységünk, ennek hatását sosem tapasztaltunk. Amikor a konzultációkra válaszoltunk, voltak kezdeményező dokumentumaink egy csomó témában, amikor a mandátumunk során tevékenykedtünk, de egyszerűen soha nem tapasztaltuk azt, hogy bármilyen dokumentumot, útmutatást változtattunk volna, amelyeket az érintettek véleményként megfogalmaztak. Úgy gondolom, hogy javítani lehetne azon, ahogy ezt egyes fogyasztói panelek is kérik, hogy olyan kötelezettséget állapítsunk meg, amelyek értelmében az egyes hatóságok igenis nyomon kell, hogy kövessék a megjegyzéseket az egyes területeken, amely javaslatokat illeti. Tényleg fontos, hogy kiegyensúlyozottak legyenek, és egyértelmű, hogy felborult az egyensúly a felhasználók és az iparág képviselői között. Látjuk, hogy az ipar képviselői mögött vannak jó néhányan, akik előkészítik a munkájukat, és ez ugye az ülésen nem látható. A felhasználók esetében ez nagyon nehéz megoldani. Az egyik lehetőség az lenne, hogyha jobban kártalanítanánk a fogyasztók képviselőit, a felhasználók képviselőit, tehát ezek a kis felhasználók, a szakszervezetek az erre szánt munkájukért és esetleg egy költségvetést is lehetne ö, felállítani a felhasználó képviselői számára, hogy talán kiegészítő kutatásokat végezhessenek. Ezt láttuk már máshol is. Nos, ami a pénzügyi szolgáltatások felhasználóinak védelmét illeti egy adott mandátum során, ahogy önök is tudják, a Finance Watch más ö, ö, képviseleti szervekkel együtt, mint például a kisbefektetők, megfogalmazták óriási csalódásukat, amikor a javaslatot hallottuk a rendelet módosítása kapcsán, mert ez egyszerűen azt mutatja, hogy a fogyasztó védelmi szerep a három felügyeleti szerv esetén nem létezik. A konzultáció során, amelyet tavaly hozott nyilvánosságra a bizottság, éreztük, hogy volt szándék messzebb menni, Sőt, voltak kérdések is, hogy esetleg egy modellt lehetne létrehozni, ahol is a prudenciális felügyeletet külön kellene választani az ügyek vezetésétől. Ez benne volt a módosítási javaslatban, ami rendeletre vonatkozott. Amikor felvetik azt a kérdést, hogy esetleg nem lenne megoldás az, ha az ESMA rendelkezne ezzel a kompetenciával, Nyilván ez óriási előrelépés lenne, ami minket illet. Jobban szerettük volna, hogy egy külön hatóságot hoznak létre a fogyasztók védelme érdekében, de ha ez a tevékenység az ESMA <laughs> égisz alá kerülne, már előrelépést jelentene. A, ha a bizottság a nemzeti hatóságok ö, fogyasztóvédelmi képviselőiből állna, ez a minimum lenne, mint megoldás, hogyha megvan az akarat, hogy ezt a rendeletet nagyon gyorsan fogadjuk el, még a mandátum lejárt előtt. Ezért szeretnénk a minimumot, hogy ez egyetemen benne legyen a szövegben, nevezetesen, hogy legyen egy költségvetés erre a feladatra, mert egyébként, hogyha megfogalmazhatom ezt így, csak másodhegedűsök leszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ufeltúr! Köszönöm, elnök úr. Sok téma felmerült. Nekem is kérdések formájában többet adtak. Először Bárc úr kérdését válaszolná meg az arányosságról. Az arányosság valóban az e- egyik leghangsúlyosabb koncepció, amely mindenféle felügyeleti tevékenységre érvényes. Én úgy gondolom, hogy egy sor pillér létezik ezen belül. Az egyik a Vélár úr által is említett jogi szempont. A a politikai döntéshozók minél minél inkább megnehezítik a gyakorlatban a, a végrehajtást nem elég értelmezhető szabályokkal, annál nehezebb ugye a, a végrehajtás, úgyhogy az arányosság sokkal másképp, másképp néznek ki, hogyha az első szinten specifikusabb iránymutatások léteznének. Ugye nincs olyan ország, ahol minden, mindent az legapróbb részletekig le lehetne szabályozni, de első szinten nagyon jó lenne, hogyha minél pontosabban le lehetne fedni legalább az administratív rendelkezéseket. Na most én az, a hatóságok, felügyeleti hatóságok szabadság, szabadságát megvédném, deném. Ugye, hogyha egyszer egy hatóságnak az a feladata, hogy a jogok érvényesítését felügyelje, és akkor ebben nem nem, nem végzi önállóan a munkáját, akkor nem végzi jól a munkáját. Tehát a harmadik szinten természetesen ez a dolguk. És természetesen ez jogi kérdés. A, hiányzik az a jogi, illetve bírósági rendszer, amelynek keretében az ilyen jellegű ügyeket intézni lehetne. Az Európai Bíróság talán egy kicsit túl messze van ezektől a területektől annak érdekében, hogy megfelelőképpen tudja kezelni ezeket az ügyeket, úgyhogy egy ilyen döntő bírói rendszernek lenne értelme. Aztán a felügyelet szabályozása. A felügyeletet az adott tevékenységhez minél közelebb kell helyezni, különben nem működik megfelelőképpen. Minél messzebb toljuk, annál kevésbé működik. És a bankfelügyelet területén most ugye ezt tesszük, hiszen az LKB szintjére emeljük a felügyeletek, felügyeleti feladatokat. Én hetente nagyon fontos döntéseket hozok valahol Európában működő pici bankok ügyében, és ez nagyon nagy kihívás. Én azt támogatom, hogy a felügyeletet a tevékenységhez minél közelebb hagyjuk, ez egy szintén egy nagyon fontos eleme lenne a jól működő felügyeleti rendszernek. Aztán néhány kulcsfontosságú gondolat Berez asszonytól, a konvergencia, a felügyeleti konvergencia, az irányítás, kormányzás, illetve az, hogy ne legyenek a felügyelőknek felügyelői. Egyetértek abban, hogy a felügyeleti konvergencia kulcsfontosságú. Az eszáknak ez, a lege, ez egyik legfontosabb feladatuk, munkájuk egyik legfontosabb része. És a többi előadónak is mondom, meglep, hogy mekkora szkepszis, szkep, szkepszizmus létezik Európa szerte arról, hogy a felügyeleti hatóságok hogy működnek. Szerintem az EBA, e az EJOPA és az ESMA kiváló munkát végez, és rendkívül fontos a szerepük az európai felügyeleti rendszerben. Nem kell E, áttörő jellegű megoldást találni a, most a reformra. E, lépésenként kell a reformot megtenni. E, ugye mind a három felügyeleti hatóságban megvannak a felügyeleti gyakorlatok, és az ő, ilyen, ő szerepük ennek a megerősítése a jövőben is fontos lesz most arra a kérdésre, hogyha a nemzeti hatóságok nem végzik el megfelelőképpen a feladatukat, akkor a felügyeleti, az európai felügyeleti hatóságoknak át kell -e venniük a szerepüket? Igen, véleményem szerint igen, de erre meg is van a hatáskörük, és meg is teszik, hogyha szükség van rá. Sok vitát folytattunk le arról, hogy ez így legyen-e. Egyelőre nem nagyon történt meg, ritkán történik meg, és akkor meg, meg is tették. A MIFID és a MIFIR érvénybe lépése óta egy sor új kompetenciát kompetenciát is hozzátettek a szerep, felügyeleti hatóságok szerepéhez. Majd meglátjuk, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, de nyilvánvaló azt kérik önök, hogy hogy az európai felügyeleti hatóságok lépjenek közbe, hogyha nemzeti szinten nem működik a felügyelet, és erre szükség van, ezzel egyetértek. A kormányzást illetően Larozier úr megjegyzését emelném ki, amit nagyon fontosnak tartok. Lehet, hogy fontos, hogy nem minden felügyeleti hatóságot kezeljünk ugyanúgy. Lehet, hogy el kell ismernünk azt, hogy a jövőben ö, különbö, különbséget kell tennünk a felügyeleti hatóságok között. Az Európai Bankhatóságon belül felügyeleti hatóságok megteremtésének nincs értelme. Az EIOPÁN belül talán szintén nem, egyetértek Larozie úr belső modellekkel kapcsolatos megjegyzésével. De az ez ma, az más kérdés. Albella úr is mondta, hogy a gyakorlaton, gyakorlatból kiindulva valóban nehéz kisügyekben dönteni az igazgató tanácsban, ezért valóban van annak értelme, hogy itt különbséget tegyünk. De ismét Larozier által mondottakhoz utalnék vissza, amit nagyon jónak tartok hasznosnak tartok. Egy olyan modellt támogatnék én is, amelyen belül a jelenlegi igazgató tanács megmarad, de hozzátesznek esetleg két-három teljes eh, állandó tagot, akik eh, különös feladatokkal foglalkoznának. Ez valóban hasznos lenne, hogyha ez nem kezdi ki az igazgató tanács tekintélyét. Tehát, hogyha a bizottság jelenlegi ez már a vonatkozó javaslatát követjük, akkor egy végrehajtói hatalom, háromágú végrehajtói kormányzó rendszer teremtenénk, na ennek nincsen értelme úgy, hogy én a Larozier úr által javasoltakat támogatnám, szerintem is pontosan ezen az úton kellene továbbhaladni, ez a gyakorlatban is hasznos, eh, eh, élhető dolog lenne, és akkor egy kicsit megkülönböztethetnénk a különböző felügyeleti feladatokat. Berez asszony eh, finanszírozási kérdése, igen, az általam javasolt logika szerint elfogadható, illetve szokásos gyakorlat is az, hogy különböző a, olyan, olyan intézmények támogatják a felügyeleti intézményeket, amiket az intézmény felügyel, és én úgy gondolom, hogy az ESMA és az EO, ESMA számára ez releváns lenne, viszont az EBA és az EIOPA számára nem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tényleg egy kicsit zavarba jöttünk, amikor ezt az óriási javaslatot kaptuk. Ez hiszem egy kicsit lehet másképp is. Zsák, köszönöm elnök úr. Megpróbálok válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek nekem szóltak. Először is Balc úr kérdése. Úgy hiszem, ha az ember meg akarja érteni a lényegét annak, hogy mire van szükségünk az irányítás terén, ez volt a kérdése, akkor egy nagyon egyszerű dolgon kell elgondolkodnunk. Alapvetően, amikor a jelentést írtuk, amelynek elnöke voltam, azt gondoltuk először is, hogy mi a helyzet a szabályozása. Ugyanis megdöbbentett minket az a tény, hogy mekkora különbség volt országonként a szabályozókban. Úgyhogy jelentés hangsúlya a, az volt, azon állt, hogy egységes szabályokat hozunk létre. Idővel azonban ha megvan ez a közös szabályozás, akkor az ember szembesül azzal a problémával, hogy különbözőképpen alkalmazzák. Ezért van ennyire igaz a pervasnak, amikor a hangsúlyt arra helyezi, hogy mekkora konvergencia a felügyelet terén. Úgyhogy a közös szabályoktól el kell jutnunk odáig, hogy közösen is alkalmazzuk ezeket. Ez persze nem könnyű. Mert vannak olyan országok, ahol bizonyos dolgokat kevésbé megfelelő módon alkalmaznak. És aztán végül ez érdekellentétet szül. Én úgy hiszem, hogy Hüfeldúr is emlékeztetett erre az előbb, hogy jobban is megközelíthetjük ezt a problémát, ami a felügyelet terén való konvergenciát illeti. Mégpedig úgy, hogy a jelenlegi igazgató tanácsot kiegészítjük egy-két olyan személlyel, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek ezeken a területeken, megfelelő végzettsége. És szerintem ez jó lenne, mert ha érdekellentétek születnek, és a felügyelő bizottságba kinevezésre van szükség, nehéz ezt a helyzet. mert bizonyos időszakokban jobban örülnénk a kevesebb kritikának, de ha két-három olyan embert tudnánk találni, akik tényleg makulátlanok mindenféle szempontból, az európai rendszer számára az nagyon jó lenne. Mert végül is a parlament döntött a konvergencia kérdésekben, úgyhogy ezeket alkalmazni is kell. És ami segíthetne a probléma pozitív megközelítésében, nagyon hasznos lenne. Pervans belesz. a következőket szeretném mondani a két kérdés kapcsán, amit feltett nekem. Először is mi lenne, ha egy szakértő lenne a ccp témájában az általam ö, igazgató tanácsnak nevezett testületben. Szerintem ez jó ötlet. Sose rossz, hogyha valakit találunk, aki tudja, hogy miről beszél. Úgyhogy ezzel egyetértek. Azzal viszont nem, ami a bizottsági javaslat egy aspektusa, nevezetesen, hogy valamilyen specializált al igazgató tanácsot hozzunk létre, amely a CCP-kre specializálódna. Szerintem ez csak komplikálná a helyzetet. Aztán az ESRB-ről is kérdezett. Be kell vallanom, hibáztam, amikor ezt a jelentést készítettük, mert azt gondoltam, hogyha az Európai Központi Banknak, amely nagyobb hatóság, hihetőbb. a makró felügyelet feladatkörét szánnánk, az jó lenne. De aztán rájöttem, hogy mégsem a jó ötlet ez. Mégpedig azért, mert a központi bankot nagyon nehéz felkérni arra egy olyan alszervezet, mint az ESAB, hogy a saját monetár politikáját kritizálja. Ez bizony bezavarhat a piacon. És a tény az, hogy az ESRB jelentése lehet szakmai szempontból helyes, jól megírt, de ennek a szervezetnek a dinamizmusa nem túl magas, és hatékonysága Bereszas asszony a piacon szinte nullával egyenlő. Majd az évek során talán, ha már kicsit távolabb tudjuk magunkat tartani a központi banktól, akkor lesznek olyan egyetemi ö, professzorok, ö, vagy magas szintű személyek, akik ugye döntést nem hozhatnak, azonban nagy, jobban befolyásolhatják azt, hogy hogyan tekintsünk a dolgokra. Végül azzal kapcsolatban, amit Pervans Berez mondott, ami szerintem nagyon fontos, annak ellenére, hogy nem foglalkoztunk ma délelőtt ezzel a kérdéssel. Ez nem más, mint a közös tőkepiaci unió. Ugyanis ez kapcsolódik mindenhez. Véleményem szerint az eszma amelyet nem kéne megzavarni túl sok hatásköri javaslattal, hogy ne legyen eléggé hatékony. Azonban nem szabad elfeledkeznünk az eszmán kapcsán arról, hogy potenciálisan óriási lehetőség rejlik a jövőjében. Mert végül is a Brexit után. Kettős piac lesz Európában. Lesz a City és a kontinentális piac. A már létező tagokkal plusz Svájc. És ki lesz képes létrehozni egy kollaboratív platformot Európában, hogy ezen európai piacot a valós, globalizált világban vizsgálja. A válasz pedig nem más, mint az, hogy vagy a régi 19. századi diplomácia, amikor a Bank of England küzd a központi bankkal, az Európai Központi Bankkal, vagy pedig valamilyen együttműködési folyamat. Én azt az utóbbit szeretném, és ha ez így lesz, az eszmának nagyon fontos szerepe lesz. Úgyhogy szerintem segítenünk kell az eszmának. Nem szabad túl sok új dologra állítani. Szerintem fokozatosan kell haladnunk. E, pontosan ebben hiszek. Ne felejtsük el, hogy amit 2010-11-ben létrehoztunk az eszmákkal, egyre fontosabb lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig a második kérdéskör következik, az árnyék jelentéstevők, illetve spontán felszólalás. Already... Köszönöm szépen, és köszönöm uh, szépen, mondja Swinburne asszony. Nagyon sok érdekességet hallottunk, mindannyiuknak azt szeretném mondani, hogy nagyon sokan felelősek voltunk itt azért, hogy az ESZA jogszabályt végigvigyük itt a parlamentben. Nagyon sokan kritizálják azt, de büszkék vagyunk, hiszen az ESZA-k működnek, illetve egy megfelelő szabálykönyvet hoztak létre. Természetesen aztán szétfejlődtek, különböző irányba fejlődtek. Az elmúlt három évben az eszmával foglalkoztam, illetve a piaci jogszabályokkal, úgyhogy az én megjegyzéseim, illetve kérdéseim inkább ebbe az irányba mutatnak. Érdekes, fölismerés az, hogy a második és a harmadik, első, második és harmadik szinten a politikusokra tenné inkább a feladatot a szakértő, mi pedig inkább a, az adott hatóságok szakértőjére, tehát ez egy érdekes ellentmondás, erre szeretnék rákérdezni. Aztán, ami a konvergencia tevékenységet illeti, az ESMA, illetve az egyéb eszák egyik legfontosabb feladata a konvergencia. Nagyon örülök annak, hogy úgy gondolják, hogy megfelelő eszközök vannak a kezükben. Engem igazából az érdekel, hogy ezt hogyan használják. Vannak olyan eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, de nem feltétlenül használják ki őket megfelelően. Például a standardizáció területe az egyik ilyen, ahol aggodalmakat fogalmaznék meg illetve a kereskedési adattára másik. Aztán azt látjuk, hogy egy éves késlekedéssel hoztak meg bizonyos szabályokat, és nem minden tagállam ültette át ezeket a saját jog, jogszabályaikba, tehát maga az a gondolat, hogy, hogy ezt megúzták, tehát nem valósították meg a megfelelő jogszabályt, ez azt jelenti, határidőre, ez azt jelenti, hogy a konvergencia nem megfelelően működik. Önök szerint hogyan lehetne ezt javítani? Aztán ami a közvetlen ellenőrzést illeti. A ccp esetében ez nagyon is politikai kérdés és időszerű. Én foglalkoztam a piaci infrastruktúrákkal, a utánkövető, tehát eladást követő szolgáltatásokkal. Senki nem foglalkozott a ccp kel illetve a cst kel A kérdésem a panel felé pedig az, hogyha önök szerint a CCP-ket közvetlenül kellene ellenőrizni az eszmának, akkor a CSD-kre ez miért nem igaz? hiszen az ICSD hozza a legtöbb sokkot, illetve a legnagyobb mértékű instabilitást. Tehát az az aggályom, hogy szerintem túlságosan szűk a fókusz. Hogyha megnézzük, hogy kiket kellene közvetlenül szabályozni, akkor nem az egész piac struktúrát kellene vizsgálni, ahelyett, hogy csak a legfelső réteget, a CCP-t vennénk nagyító alá. Aztán, ami az, a rendszer szintűen fontos CCP-ket illeti, ezek között van egy, egy nagyon nagy, és az ellenőrző szabályozó itt ül mellettünk. Szeretném elismerni a munkájukat. Szerintem nagyon-nagyon fontos munkát végeztek. Nem tudom, hogy miért gondoljuk azt, hogy az ESMA esetleg jobb ellenőrzési feladatot tudná látni. Nagyon nagyon is felkészült és jó ellenőrzőkkel dolgozunk mi, tehát nem tudom ezt miért kell átadni az eszmának. Aztán azt látom, hogy a panelisták úgy érzik, hogy a prospektus nem kell az esmá, eszmához küldeni jóváhagyásra. Hogyha megnézzük a, a legutóbbi jogszabályokat, ez egy rendelet, amelyről nagyon hosszasan vitatkoztunk, azt mondtuk, hogy ez ne legyen eszma mandátum. A múlt héten itt az egyik ebéd megbeszélésen a londoni tőzsde vezetője azt mondta, hogy egyetlen egy entitás sem használta ki a prospektus útlevelet, tehát akkor miről beszélünk, hogyha nincsen határon átnyúló tevékenység a prospektus kapcsán, akkor miről beszélünk? Köszönöm szépen, volt Linz. Köszönöm szépen. Először bevezető megjegyzéseim lennének, aztán felteszem a kérdéseimet. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy milyen célokat szeretnénk elérni, jobb felügyeleti konvergenciát, a torzulások megszüntetését és a minél magasabb szintű fogyasztóvédelmet, szabályozási arbitrást, hát ezt megfelelő hatékonysággal szeretnénk elérni. Azt mondtuk, hogy evolúciós módszerre szeretnénk mindezt elérni, 15 éven belül körülbelül nem, való, nem vagyok benne ugyanakkor biztos, hogy ennyi időnk van, hiszen a szektor, különösen Ázsiában, de a világ minden részén nagyon gyorsan fejlődik, és a new, az új technológiáknak köszönhetően vannak olyan piaci szereplők, akiket talán ma még nem is ismerünk, akik be fognak törni a piacra, és őket nem fogja majd szabályozni a hagyományos szabályozási keret. Ezért nem gondolom, hogy ennyi időt kellene magunknak adnunk, szeret, szerintem sokkal gyorsabban kellene előre haladnunk. Első kérdésem a Bafin elnökéhez intézem, aki azt mondta, hogy ne legyenek a felügyelőknek felügyelői. Ezzel egyetértek. A kérdésem az, hogy lát-e kockázatot arra, hogyha a bizottság javaslatát megvalósítjuk a jelenlegi formájában, akkor erre ellenséges reakciók érkeznek, majd különösen azoktól a nemzeti hatóságoktól, akik jól működőek, mint például a Buffin. Lehet, hogy felmerül majd egy olyan helyzet is, vagy előáll egy olyan helyzet is, hogy a nemzeti illetékes hatóságok szabotálják a konstruktív együttműködést. Másfelől viszont Nemrég volt egy olyan eset Lettországban, amikor az EBLB bank tönkrement. Hogy lehet, hogy a lett nemzeti hatóságok ezt nem látták előre, és hogy az európai felügyeleti hatóságok sem látták ezt előre? És mit lehet annak érdekében tenni, hogy ez többé ne történjen meg? Aztán a Finvacs vezetőjének a finanszírozásról. Buffin elnöke azt mondta, hogy meg kell különböztetni a szabályozó, illetve a felügyeleti jellegű finanszírozást. Nekem az lenne a kérdésem, a Finvacs illetve a Financial Watch mit gondol erről a javaslatról? a, a nemzeti hatóságok által adott pénzügyi, illetve finanszírozási hozzájárulás megszüntetésének látja értelmet. Én nem, megmondom őszintén, én úgy gondolom, hogy az európai felügyeleti hatóságok finanszírozásához nekik is hozzá kell járulniuk. Hogyha az EU finanszírozását nem 40%-on tartjuk, ugyanakkor az összes többit az ágazatra hagyjuk, akkor én attól tartok, hogy nem lesz majd megfelelő ellenőrzés, és szükség, szükségtelenül magas lesz a költség ennek. De Lározie úr öm, ö, úrnak az, e, az ESZ-bával kapcsolatos kérdését, ebával kapcsolatos kérdését, illetve kijelentését értem, viszont nagyon sokszor kijelentették azt, hogy a rendszerkockázati testület egy fekete doboz, és nem kommunikálja megfelelően felénk, hogy mit is csinál. Például olyan modelleket és algoritmusokat állít össze, amiket nem igazán értünk, és ezért az lenne a kérdésem, mit tehetünk annak érdekében, hogy a rendszer kockázati testület munkához való hozzájárulása, hozzájárulását értékelni tudjuk, és meg, meg tudjuk érteni. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság által tett néhány javaslat, amelyeket most tárgyalunk, a egy parlamenti jelentés alapján született, az legutolsó előző ciklus végén készítettünk egy jelentést, amelynek meg elkészítésében én is részt vettem, és itt volt egy olyan vonás is, egy elem is, amit még eddig nem tárgyaltunk, mégpedig az, hogy nagyon világos és nagyon átfogó hatásköröket akarunk adni a felügyeleti hatóságoknak. Ezért meglé, meglep engem, sőt igazából szórakoztat az, hogy pontosan arról vitázunk most, hogy nincs-e túlságosan nagy hatáskörük, illetve hogy nem lépik-e túl a hatáskörüket. Egyetértek a Hufeld által mondottakkal, senki nem tudja bebizonyítani, illetve nem tud senki példát hozni arra, hogy ez megtörtént volna. Ezen kívül átfogó mandátumot adtunk nekik, tehát az e- Európai Felügyeleti Hatóságoknak, de hogyha megnézzük, hogy ezen belül milyen hatáskörüket használták ki, akkor látjuk, hogy vannak olyan területek, amilyen nagyon sokat tettek, nagyon van, van, aki azt mondja, hogy esetleg nem volt egy eléggé arányos a tevékenységük, de a jogalkotás területén valóban hatékonyan működtek. Szabályozás tekintetében nagyon hatékonyan működtek. Amikor viszont megkérdezzük a fogyasztókat, illetve a pénzügyi szolgáltató vállalatokat arról, hogy valóban megvalósult-e az egyenlőség az európai pénzügyi piacon, hogy a hogy a keresleti és kínálati oldalon megvalósult-e a megfelelő ellenőrzés, akkor mindenki azt mondja, hogy még mindig messze vagyunk a tőkepiaci unió megvalósulásától. És ez viszont azért van, mert az európai felügyeleti hatóságok nem használták ki minden hatáskörüket valószínűleg a legfontosabb szerep az az európai jogszabályok megszegésének nyomon követése. Én megkérdezném a panelt, hogy milyen specifikus javaslatokat tennének arra, hogy megszüntessük ezt a jelenséget, vagyis azt, hogy a felügyeleti hatóságok nem használják ki a nekik adott minden hatáskörüket, hiszen a jelenlegi fogyasztók még mindig túl sokat fizetnek az általuk vásárolt termékekért de Lározujé úrnak intézném kérdésemet. A felügyeleti hatóságok irányító struktúrájára vonatkozólag nagyon fontos javaslatot tett, illetve bírálta a rendszerkosztázati testület összetételét. Ebben egyet is értünk. De hogyha az rendszerkosztázati testületet ki vesszük az LKB köreiből, még akkor sem valósul meg feltétlenül a cél, hiszen még mindig nincsen egészen világos feladatkörük. Van egy elnökük, és akkor van egy hatalmas döntéshozói kör. Mit gondolna Larozie úr, mi lenne akkor, hogyha egy kicsit kisebb körű, kicsit kisebb összetételű irányító, illetve döntéshozó testületük lenne nagy tapasztalattal? Eh, hogyha ez például egy ilyen gazdasági stabilitási tanácsként működne Európában, ami aztán nagyon világos felelősségi területekkel rendelkezne, és ez működhetne aztán a jelenlegi méretű, nagyobb méretű döntéshozó testülettel együtt. Köszönöm szépen, Langen úr. Ich will eh, Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik előttem szóló pontosan említette ezt a bizonyos lettországi válságot. A szakértők véleménye érdekelne arról, hogy a bankfelügyelet, illetve a többi testületek le tudják-e vonni ebből a következmények, következtetéseket és javítani a jövőre vonatkozóan a helyzetet. A másik kérdésem pedig annak a lehetőségéről szól, hogy ahogy Gigold úr is mondta, volt egy olyan példa, amikor aktívan kihasználta a, az, kihasználták a hatóságok a ható, hatáskörüket, az Európa esetében is azt láthatjuk, hogy az Európára vonatkozólag nem adhatunk be az ő működésükre vonatkozólag változtatási javaslatokat, de az Európa maga megtehetné ezt. Szeretném tudni, hogy a szakértőknek erről mi a véleményük. Köszönöm, Brian Hayes, szó. Very briefly, um, Chairman. Nagyon rövid leszek, Elnök úr, köszönet először is a szakértőknek, hogy így hozzájárultak ez a fontos vitához. Megdöbbentett az, amit Mario Draghi mondott a válsággal kapcsolatban, hogy ez nem csak banki válság volt, és nem csak az, hogy túl sok volt a hitel, a, hanem hogy nem volt megfelelő felügyelet sem. És a felügyelet az egyik oldalon és a szabályozás a másik oldalon az, amire koncentrálnunk kell, hogy megfelelően legyen kialakítva arányosan, és úgy, hogy amikor a, a tőkepiaci unióban kapacitásokat akarunk létrehozni, akkor megfelelően működjenek, és főleg a Brexit tükrében, hogy milyen fragmentációt ö, okoz ez majd az egész pénzügyi biztonságunk és stabilitásunk terén. Ezt sem szabad alábecsülnünk. Egy nagyon rövid megjegyzést engedjenek még meg. Láttam az egyik IOPA dokumentumban, hogy milyen fontos, hogy a különböző tagállamok között legyen egy közvetítő, az arbitrázs mennyire fontos, hogy működjön a határokon átnyúló tevékenység, mert túl sok olyan ellenpélda van, ami azt mutatja, hogy nem működik megfelelően, mert <clears throat> más és más a megközelítés a szabályozók részéről. Aztán a felügyelők közös kultúrája. Nem szabad alábecsülni annak a jelentőségét, hogy egy asztal köré tereljük őket, hogy megpróbálják a különböző kérdéseket megvitatni, hogy a legjobb gyakorlatot vezessék be. Werner Langenbal egyetértek, amikor láttuk, hogy egyes esetekben túléptek egy határeseten, főleg amikor nem megfelelően működött a jogszabályi kör. Láttuk, hogy a pénzpiacokkal mi történt, láttuk, hogy egészen másfajta tárgyalások folytak, mint itt ebben a házban, és azt is láttuk, amikor a bizottsági javaslat teljesen más volt, mint az itteni javaslat. Úgyhogy voltak példák arra, hogy átléptek emberek bizonyos határokon, egészen a közelmúltban is. A konkrét kérdésem a következő. A forrásokra utalnék. A bizottság hatástanulmánya alábecsülte az extra szükségleteket, nem csak az számokat illetően, hogy hány munkatársra van szükség, hanem hogy milyen végzettséggel, milyen minősítéssel kell, hogy rendelkezzenek. Tényleg komolyan ö, alábecsülték ezt? A számokat és a kalibereket illetően a további funkciók ellátását illetően, amit a bizottság megállapított? Köszönöm. Elnök. Nagyon köszönöm. Nekem is van egy nagyon rövid kérdésem a szakértőkhöz. Mert főleg de Larozier úr Jacques Delarosier megjegyzése is szülte ezeket a kérdéseket, hogy a kapcsolat az irányító rész, illetve a feladatok kiosztása között abból a szempontból, hogyha kivesszük ezt az egységes szabályrendszer szerinti működést, egyetértek, ez nem föltétlenül működik, ami a felügyeleti konvergenciát, illetve a közvetlen felügyeletet illeti, ahol erre szükség van, úgy gondolom a kulcsfontosságú terület az, hogy a kormányzás terén be tudjuk-e jelenteni azt, hogy közös a tulajdon azok részéről, akik ott ülnek az asztalnál, mint nemzeti hatóságok, mert ugye nincs közöttük különbség a nemzeti hatóságok, illetve az NCIC között, és a javasolt megoldásnak értelmében, amit Jack de la Rosière fogalmazott meg, talán már oda vezet, hogy nem annyira közös lesz ez a tulajdon, és együtt fogják befolyásolni azt, hogy hogyan javul majd a felügyeleti konvergencia, ahhoz szükség van a közvetlen felügyeletre. De hát ugye, hogyha nagy az ellenállás, mert mondjuk az egyik hatóság azt mondja, hogy ó, hát én tökéletesen végzem a munkámat, mit akarnak tőlem? De a probléma az, hogy ott van az egész EU piac ahol nem csak egyesek kell, hogy elvégezzék megfelelően a munkájukat. Tehát hogy lehet ezt kollektíven elkerülni, hogy csökkentsük a különbségeket, amelyek pillanatnyilag léteznek. Tehát, ha tökéletes világban érünk, mit akar a bizottság? Miért kell változtatnunk? Hiszen olyan jól látjuk el a munkát. Nem ez a gond, nagyon jól látja el mindenki a feladatát. Azonban javítanunk kell azon a kapacitásunkon, hogy egységes piac legyünk, mert ugye a bank tevékenység más terület, különböző feladatokat lát el, stb. stb. Az IOPA-nál megvan az egységes szabályozó rendszer, de mi másra koncentrálunk. In, a way in which uh, Tehát a bizottsági javaslattal szemben hogyan értünk egyet? hogy hatékony, lépjünk fel, de ugyanakkor az érintettek magukénak érezzék mindezt. Nem engedhetik meg ugyanis azt, hogy túlságosan felvizezzük itt most ezeket a felügyeleti módszereket. Persze az arányosság, a szubszidiaritás elveit is figyelembe kell venni, kell-e felügyelet, vagy nem kell felügyelet. A konvergenciát pedig nem úgy tekintjük, mint a felügyelők felügyeletét, hanem az EU törvények logikus és következetes alkalmazását EU szerte. Ez a kérdésem. Of good questions to try to stick to three minutes each for Kérem, hogy három percben próbálnak meg válaszolni. Nagyon jó kérdéseket kaptak, parancsának. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szólok majd, és négy téma körül koncentrálom a válaszaimat. Először is a komplexitás és az e- első szint kérdésre. A társjogalkotók mit is tudnak tenni? meghatározzák a, meg tudják határozni a harmadik szinten a feladatokat. Az első szinten nem kell részletekbe menni, de a harmadik szinten jó lenne meghatározni, hogy a hatóságok mit, tegyek, mit tegyenek, és akkor így az arányosság elvének is jobban meg lehetne felelni. Másodszorban, miért látunk ennyi, ilyen bonyolultságot? Ez talán annak köszönhető, annak tudható be, hogy a piacon jelenleg hat szabályozási szint van. Három európai és három nemzeti szabályozási szint. Ez túl sok. A nemzeti szinten még mindig vannak végrehajtási jogszabályok bizonyos területeken, és további útmutatások, amelyeket a minisztériumok és a felügyelőhatóságok adnak ki, de vannak saját ezen felüli szintjeik is, és ez túl sok. Jövőben egy megfelelő európai rendszer megteremtése az lenne, hogy természetesen dolgozzunk, de dolgozzunk úgy, hogy 10-15 éven belül legyen egy minden tagállamra vonatkozó tőkepiaci jogszabály, ami a, ami egy vagy két szinten működik, csak ez elég lenne. Aztán a felügyeleti konvergencia egy herkulesi feladat, és nem tudok itt a bölcsek kövével ma előállni néha kormányváltás, kormányzási struktúra megváltoztatása segít, mert hogy egy kicsit nagyobb hatáskört adunk a vezetőknek, akkor, akkor lehet, hogy gyorsabban tudják majd beindítani a peer review-kat, de ugyanakkor a legjobban bevált gyakorlatokat is gyorsabban kellene a nemzeti illetékes hatóságoknál megváltoztatni. Ez kulcsfontosságú lenne, és sokat segítene a, helyzet, a helyzeten. Aztán a fogyasztóvédelem, amely lehet, hogy pozitív megítélést élvez, de hát nézzük csak meg, hogy működni fog-e, és ne felejtsük el, hogy itt is érvényesülnek magán jogszabályok, nagyon sok szabályozási szint létezik. És ugye a fogyasztó elsősorban azt fogja majd kérdezni, hogy kártérítést kérhet-e vagy nem. És ezt megfelelőképpen meg kell tudni válaszolni. És itt megint csak a társ jogalkotó kell, hogy a harmonizációt emeljék. Végül pedig a hatáskör túllépés, hogy ezt megtörténik-e, Hát lehet, hogy igen, de nagyon nehéz ez a kérdés, az, hogy az európai felügyeleti hatóságok túllépik-e a hatáskörüket, vagy nem. Talán nagyon eh, kis számú esetben talán igen, de el tudom képzelni, hogy sem az Európai Bizottság, sem az Európai Parlament eh, nem kíván ezzel foglalkozni, mert hogy ez a bíróságokra tartozik. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, Álbella úr. Nagyon néhány elvi megjegyzésem lenne. Ugye két különböző koncepciót látunk itt. Az egyik az, hogy egy egységes, illetve egyetlen felügyelő lenne, ugye itt az öt elnök híres jelentésében is ez jelent meg néhány évvel ezelőtt, és van a másik koncepció, az meg, amely pedig egy együttműködési rendszeren alapul. A, vannak olyanok, akik a, a tagok által működtetett szervezet vagy rendszer kérdését, illetve formáját támogatják. Szerintem a kettő között kellene valahol meghatároznunk a, a, a, az ideális helyet. Tehát ugye én az eszmától vagyok, illetve az ESMA területét ismerem jól. Egy olyan eszmát kellene kialakítanunk, amely sokkal több mint a nemzeti illetékes hatóságok összefogója, koordinálnia kell, gyakorolnia kell a felügyeleti konvergenciát, és irányítani kell az illetékes nemzeti hatóságok tevékenységét. Természetesen amellett, hogy tiszteletben tartja az ő saját hatáskörüket, illetve a saját tapasztalataikat. Tehát egy olyan eszmát támogattunk, amely az integrált felügyelet központja, irányítója, és így elősegíti a tőkepiaci unió megvalósulását. Ami a felügyeleti hatóságok finanszírozását illeti, nem ellenezzük, ellenezzük azt, hogy az iparák fizessen ezért, ez létezik más területeken is, és és nagyon sokat kértünk már ezen a területen az adófizetőktől, úgyhogy szerintünk teljesen normális az, hogy itt az entitások is hozzájáruljanak az ellenőrzéshez. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, valóban itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hiszen egyre több a szabály a pénzügyi területen, a fogyasztóvédelmi kérdésekben, európai szinten. Sajnos a gyakorlatban való megvalósítás nagy eltéréseket mutat a különböző országok között. Hogyan beszélhetünk, illetve mindig, a, hogyan is beszélhetünk az egységes piacról, anélkül, hogy az egységes megvalósítást érvényesítenénk minden évben. Egy eredménytámlát ad ki a bizottság, itt különböző kritériumokat alkalmaz a fogyasztóvédelem területén, és a pénzügyi szolgáltatások minden évben, évről évre az utolsó helyen vannak. A fogyasztóvédelem nagyon fontos, és nagyon is sajnálatos, hogy itt nincs minden tagállamban megfelelő ezzel foglalkozó érdekcsoport, hiszen egyre többször nagyon bonyolult termékekről van szó, amelyek nem felelnek meg az igényeknek, illetve nagyon agresszív a kereskedelmi tevékenység. Nyilvánvaló, hogy ez a mandátum részét képezi. A három ellenőrzési hatóság azt mondja, hogy nem egyértelműek a szabályok, illetve a mandátum, hogyha ez valóban így van, akkor újra kellene határozni az ő hatáskörüket, egyértelmű, pontos mandátumot kell meghatározni a szabályozásban, és így pontosan meghatározhatjuk az eszák szerepét. Ezen kívül támogatjuk azt is, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkozóan konkrét költségvetés legyen, hiszen enélkül semmi sem fog megváltozni. Hiszen azt látjuk, hogy az ellenőrzés, illetve szabályozás területén ez bizony mostoha gyerek. Ezen kívül a fenntartható finanszírozást is be kell venni az ellenőrzési feladatok közé, illetve szerepek közé. Köszönöm szépen, Félix Hufeld következik. Yes, thanks. Let, let me pick up a couple of items which, which I... Köszönöm. Egy-két dologra, hogy válaszoljak, ami valószínűleg nekem szólt. Talán az első szintű jogalkotót arra kell összenőzni, hogy konkrétabb legyen. Talán ez félreértés, hiszen a jogalkotók általában politikai kompromisszumokat hoznak, ez így szokott lenni. Azt próbáltam megmagyarázni, hogy miért van szükség konkrétabb szabályokra a kettes és hármas szinteken, mert az első szintű jogalkotás természeténél fogva egészen más jellegű. Ez volt az egyetlen dolog, amit mondani szerettem volna, nem akartam naívnak tűnni az egyes szintű jogalkotás terén. De Én az elvi alapú és nem a szabály alapú szabályozás híve vagyok, de nem igazán akartam itt most erről vitába bocsátkozni, csak azért mondom, hogy a félreértést elkerüljük. Aztán Krimc úr kicsit érdekes kérdést tett fel, hogy a nemzeti kompetens hatóság szabotálhatja a jogalkotást, ha az eszák bizonyos hat, hatásköröket kapnának. Mi állami hatóság vagyunk, jó állampolgárai hazánknak és az Európai Uniónak, nem szabotálunk semmit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg. És ugyanez a helyzet, nagyon jó példa például a bankunió létrehozása, nagyon keményen dolgozunk ennek siker érdekében, de ahogy már említettem a bevezetőmben is, azt gondolom, hogy ez egy egész más dolog, ahhoz képest, hogy nyíltan megvitassuk azt, amiben hiszünk, hogy jó európai politika lenne. Tehát semmilyen szabotás szándékunk nincs. Aztán voltak olyan képviselők, akik rákérdeztek arra, hogy um, hogy mi a helyzet egy lett bankkal. Alapvetően a következő volt a helyzet. Egy amerikai hatóság fogalmazott meg aggályokat pénzmusással kapcsolatban, ezen bank kapcsán. Egy 60 napos meghallgatással kezdődött. Nyilván ez aztán nyilvánosságra került, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy a, a bankok terén a helyzet milyen kényes. Nagyon jó volt arra, hogy 72 órán belül, vagy még kevesebb idő alatt, két-három nap alatt a likviditása ennek a banknak mennyire visszazuhant. És a bankot ö, bank ö, fizetésképtelenné tette. Eléggé drasztikus intézkedések követték ezt, egy moratórium is. A múlt hetet és az előző hetet pontosan erre szántuk, és hogy ezt részletesen megvitassuk. A lényeg az, hogy a pénzmosás ellenes tevékenységek teljesen nemzeti hatáskörbe találnak, ta, tartoznak. Itt az APC-nek semmi kapacitása, kompetenciája nincs, de hát a problémát pont ez indította be. A likviditási problémák szemben a tőke problémákkal óriási problémákkal nőhetnek és hogyha garanciákat kérnek, hogy a jövőben ez megtörtént-e vagy sem, a válasz az, hogy nincs rá garancia. Bármikor újra előfordulhat. A felügyelők feladat, hogy kezeljék a következményeket. És ha mindannyian azt hiszük, hogy a pénzmosás elleni tevékenységek szabályozása, ugye ezt mind európai szintű, ezt tudjuk, nem globális, ennek felügyelete viszont szigorúan nemzeti hatáskör. Ha ezt, ezen változtatni akarunk, ehhez politikai vitára van szükség. Én ezt saját magam nem változtathatom meg, ehhez széleskörű politikai vitára van szükség. Ha ez nem így van, akkor a helyi hatóságoktól függünk, legalábbis ami a pénzbosszás ellenes tevékenységet illeti. Aztán a közös kultúrával rendelkező felügyelők. Ez is többször elhangzott. Valóban ez óriási előnye az ESEG, az ESEG struktúrájának, amióta létrejöttek. Saját tapasztalataim alapján el tudom mondani azt, hogy az Európai Unióban, ahogy fellépnek a felügyelők egymás között, egészen más, mint ahogy az 10-15 évvel ezelőtt tették állandó a kapcsolat közöttük, állandóan beszélnek egymással. Ez hozza ezt a kultúrát létre, persze még nem tökéletes, de Ugye a, fe, a fogyasztóvédelmi kérdésekben ez nem így van, de itt igen. Hiba lenne Európa szerte egyenlőséget teremteni csak pénzügyi szabályozások segítségével. Nagyon fontos közeli jogi területek érintik ezt a területet, amelyek még nem kerültek harmonizálásra, mint például a bírósághoz való hozzáférés, stb. Úgyhogy csak a pénzügyi szabályozás területén fellépni nem volna megoldás. Aztán ami a bizottsági javaslatot illeti. Én azt mondanám, olyan kétszázas forrás túlságosan alacsony, legalábbis az én tapasztalataim alapján ezen a téren. Én legalább kétszeresét, háromszorosát, talán négyszeresét kellene rájuk szánni, és még akkor sem lenne elég. Úgyhogy ez tényleg óriási probléma, de csak másodlagos probléma szeretnék még egy csomó más javaslatot először átgondolni ezelőtt. Köszönöm. Köszönöm. Valóban teljesen igaza van, a pénzmosás elleni intézkedések nemzeti jogkörbe tartoznak, és amikor még e, e, e, ezzel kapcsolatban még egy enyhe felügyeleti konvergenciát is megpróbáltunk bevezetni néhány évvel ezelőtt, akkor hatalmas nagy háború robbant ki ebből, úgyhogy emlékszünk erre mindannyian. Jacques de la Rosier úr, köszönöm szépen, röviden fogok szólni, mert késésben vagyunk Kay Swinburne asszonynak mondom, nagyon jó kérdést vetett föl a, a központi értéktárak felügyeletével kapcsolatban. Én, ha nem is vagyok ennek a szakértője, úgy gondolom, hogy meg kell határoznunk, el kell döntenünk, hogy a központi értéktárak, hát hogy úgy mondjam, ugyanolyan rendszer jellegű fontossággal bírnak-e, mint a központi szerződő felek. Gigold úr és Klinc úr kérdéseire válaszolván a rendszer kockázati testületről. Úgy gondolom, azt tudna nagyobb felelősségtudatot teremteni egy kisebb létszámú csoportban, talán, hogy ha valóban kisebb, lenne egy kisebb létszámú irányító csoport, hogy ezt el tudnánk-e határolni az LKB-től, az talán idővel megoldható, mert ezzel, ezzel kapcsolatban eléggé határozott szokások alakulnak ki. Tehát én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha lenne az irányító testületen belül egy kisebb létszámú társaság, amelyet felel, amely felelősséget vállal azért, amit tesznek. Nagyon komplex és veszélyes nemzetközi rendszerről van ugyanakkor szó, és nem vagyok benne biztos, hogy a rendszerkockázati testület, amely teljes mértékben össze van kötve az nemzetközi szintér egyik fontos szereplőjével megfelelő függetlenséggel tudná rendelkezni. Tehát, hogy most kimondottam, vagy nem kimondva azt mondjuk, hogy ez történjen meg, hát igen jó lenne, de nem arról van szó, hogy egy vagy két taggal kevesebb vagy több legyen, hanem azt kell eldöntenünk, hogy mit kívánunk elérni. Mi szeretnénk, hogyha valaki ott ülne az árbóc kosárban, és ö, figyelne, és felelősséget vállalna azokért a megfigyelésekért, azokért a veszély, az, azoknak a veszélyeknek a feltárásáért, amit, ö, amire figyelmeztet. Gigold úr azt másik kérdésére válaszolva, mindenki azt mondja, hogy, a, hogy nem harmonizált a felügyelet. De hát mm, mit javasolunk? Hogyha azt mondjuk, hogy nagyon fontos, mert egyenlő esélyeket adni, fontos, hogy egy erős felügyeleti konvergencia alakuljon ki, azzal nem élünk el semmit Nekem van néhány konkrét javaslatom. Az egyik az, hogy a az arbitrációt akkor használjuk, amikor teljesen világosan fennáll az európai jogszabályoknak való meg nem felelés esete. De úgy gondolom, hogy akkor ez ne csak lehesség, lehetősége legyen, ne csak néhányak lehetősége legyen, hanem az adott felügyeleti hatóság kényszerítse ki ennek az igénybevételét, legyen joga ahhoz, hogy elindítson egy arbitrációs eljárást, egy arbitrázs eljárást, mert akkor ez az adott felügyeleti ható, európai felügyeleti hatóságnak is nagyobb felelősségérzetet ad. A második dolog az, hogyha az ö, arbitrázs ellenére. Mert hogy tudjuk, hogy az arbitrást nem lehet közvetlenül rákényszeríteni ö, a felekre, tehát hogyha az ö, a, a jogsértés továbbra is fennáll, akkor az eszmának és a többi felügyeleti hatóságnak, azért mondom az eszmát, ez egy ilyen frajdi elszólás volt, tehát az összes felügyeleti hatóságnak az a dolga, hogy hogy tanácsot kérjen az Európai Bíróságtól, véleményt kérjen az Európai Bíróságtól bizonyos felül, időkereten belül. Ezek azok a javaslatok, amiket én Gigold úrnak el tudok mondani. Elnök, köszönöm szépen. Most a társjelentéstevőket kérem meg, hogy nagyon ö, röviden zárják le ezt a mostani vitát. Tudjuk, hogy itt még nem ért véget a vita. Köszönöm szépen, elnök úr, és még egyszer nagyon köszönöm minden panel résztvevőnek a hozzájárulást. Néhány pozitív megjegyzéssel élnék, illetve én néhány pozitív megjegyzést hallottam a délelőtt folyamán de nagyon elterjedt kritikát is, kritikával is illették a bizottság javaslatát. Egyrészt ugye a, tudjuk, hogy mennyi, mennyire sok munkát fektetett be Pervans Berez, én magam is, és más árnyék aló, árnyék aló adó is ebben a, e, ezzel, erre a területre, és nagyon sok munkát fog nekünk adni ez a javaslat. Nyilván nem záró megjegyzéseim lesznek. Az arányosság nem csak az első szintű jogalkotás, hanem pontosan a második és a harmadik szintű jogalkotás feladata is. A felügyeleti hatóságoknak nagyobb arányossággal kell érniük, és az ESA rendeletbe is be kell ezt foglalni, illetve már szerepel is abban, úgyhogy sokkal jobban érvényesíteni kell ezt. Aztán nagyon fontos, hogy a, a, hogyha követeljük a megfelelő működést, akkor a finanszírozást is biztosítanunk kell. Aztán az ESMA közvetlen kompetenciáit majdnem mindenkit bírálattal illette a központi szerződő feleket illetően, ha összehasonlítjuk az EMIR dossziéval, akkor az ESMA közvetlen kompetenciáinak megerősítését nem feltétlenül tudjuk támogatni, és a, a gyors eljárások helyett inkább egy pragmatikus megközelítést szeretnénk, a nemzeti hatóságokkal kapcsolatban is alkalmazni. A harmadik országok témájához itt még van egy sor feladatunk, és a jelentésünkben is konkretizálnunk kell az ESZÁK hatékonyabb feladatait. Aztán a kormányzati modell bírálata, a bizottság javaslata, javaslatában ez is szerepel, mindenki bírálattal illette. Én úgy, lát, úgy értettem, hogy egy kicsit kevesebb, kis, kisebb mértékű bonyolultságra kell törekednünk, de azért a jelenlegi modellt ki lehetne igazítani. Az érdekeltek csoportjai, illetve ezeknek összetétele való, valóban, valószínűleg szintén szerepelni fog a jelentésünkben. Aztán nagyon érdekesnek találtam, de Lorazier úrnak abeni, abeli megjegyzését, hogy a rendszerkockázati testület LKB-től való függését meg kellene oldanunk, meg kellene lazítanunk, ezzel én is foglalkoztam már. Minden esetre nagyon sok kommentár érkezett a jelenlegi javaslathoz, meg kell ezeket, át kell ezeket gondolnunk, és nagyon sokat segít majd nekünk a jelentés megfogalmazásában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjegyzéseit. Köszönöm szépen, Pervás Berez. Köszönöm, kedves elnök úr, köszönet minden meghívottunknak. Nem azért fogok hozzászólni, mert társ előadó vagyok, hanem azért, mert ebben a szakbizottságban talán ez volt az egyik legjobb meghallgatás a mandátumunk során, ez pedig köszönhető a meghívottaink magas színvonalának, úgyhogy minden nyugnak külön köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon fontos dolgokat mondtak el, olyan témában, ami nagyon nehéz Látható, hogy a három csomagban vannak konfliktus lehetőségek a bizottsági javaslatban, a kompetencia, az irányítás, a finanszírozás terén, és mindhárom területtel kapcsolatban tisztáztak kérdéseket, hozzátettek gondolatokat, és biztos vagyok benne, hogy konkrét javaslatba tudjuk majd ezeket ölteni. Az idő azonban nagyon fontos üzenet. És utalnék arra, amit Wolf Klintz mondott, a liberális ö, ö, frakció ö, jelentés készítője. Az ezák felülvizsgálata során, ugye ezt lezárjuk majd a mandátum végére, legalábbis a remény megvan, nem szabad azt gondolni, hogy ezt most gyorsan elintézzük két perc alatt, és a következő mandátum során majd újra ellenőriz lehetnek. Ezen jogalkotás segítségével szeretnénk ezt lezárni. Másodszorban értem én, hogy ami az SRB-t illeti, a bizottság végül is nagyon könnyed módosításokkal állt elő. És hogy talán itt még lehetne egy kicsit keresgélni, a kompetenciák, a hatáskörök terén, és Segdőle Rozier úrra utalnék, hogy valós erkölcsi hatásköre legyen ezeknek. Amikor önkészítette a jelentését, értem, hogy mennyire szeretett volna ilyen makró felügyeletet elérni, ez intellektuális szempontból bizony kielégítő lett volna. Ma azonban nem egészen ugyanebben a helyzetben vagyunk. Most már nem lehet ilyenekről álmodni. És ha van az Egyesült Államokban hasonló hatóság, meg kellene vizsgálni, hogy ott hogyan működik a dolog, vele értve például a tőkepiacok működését. És itt kapcsolódnék közvetlenül ahhoz a javaslathoz, amit hallottunk, Azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon fontos vizsgálni ezt a területet, egy kicsit több tapasztalattal érdemes. Többen nagyon hasznos gondolatokat fogalmaztak meg az ezák kompetenciája, illetve a jogrendszer között, illetve a bírósági viszonylatot illetően. Ami a pénzpiacok működését illeti, végül is a bírósághoz való fordulás talán nem olyan sűrűn kerül sor, mint ahogy kellene. Végül pedig a három utolsó gondolat, az első, hogy a bizottságnak talán erre kellene koncentrálnia, hogy más a szerep, szerepe a három ügynökségnek, másodszorban a fogyasztókkal kapcsolatos kérdést, illetően nyilvánvalóan van itt lehetőség előrelépni, és ezt a parlamentnek ki kellene használni. Ami a kormányzást illeti, bocsánat, nem ezt akartam mondani, mondja Pervan Berez, hanem a konvergenciát. Ott van a peer review, de a 2014-es parlament javaslatok tükrében a teljesítményi mutatók, az úgynevezett eredménytábla bizonyos prioritásokat tükröz az Európai Parlament részéről. Nos, ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm szépen. Thank you. I also... Köszönöm szépen. Igen, én is úgy gondolom, hogy kiváló meghallgatást sikerült lebonyolítani. Nagyon szépen köszönöm a tisztelt vendégeknek, hogy eljöttek. Sebastian Alabellának, Anne Filinek, Félix Hufernek, illetve Jacques de Rosière úrnak. Ahogyan önök is tudják, van egy jelzésértékű ütemterv, Június 18-19-én nyújtjuk be a módosítók, az, az állásfoglalási indítványt, és 20, szeptember 24-én szeretnénk megszavazni a szakbizottságban, hogy a trialógushoz hozzá láthassunk októberben, és így időben lezárhassuk majd a mandátum vége előtt ezt az anyagot. Tehát nagyon fontos, hogy betartsuk az ütemtervet, és valóban megragadjuk a lehetőséget arra, hogy konkrét eredmény szülessen. És a felülvizsgálatot sikerüljön tető alá hozni. És akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Time introducing the next item, which is a... Uh, Szeretném be vezetni a következő napi rendi pontot, ami az ESZA felülvizsgálatának része, de hamarabb kell vele foglalkoznunk, hiszen az Európai Bankhatóság székhelyéről van szó. Kérem, hogy csendesen távozzanak azok, akik kilépnek a munkából, még két napi rendi pont van a szavazás előtt, úgyhogy egy kicsit össze kell kapni magunkat. Uh, we have to address in the, is the location. You... Tehát a székhely. A tanács oldaláról volt egy eljárás, amely egyenlő szavazatokban kulminált, de itt vannak a jelentéstevők, a tanács végkövetkeztetésével megegyezik a jelentéstevők véleménye, itt azonban egy intézmény, illetve eljárásbeli kérdésről van szó, hiszen társ döntéshozatalról, társjogalkotásról van szó, ahol a két jogalgatói testület együtt dönt, ez pedig azt jelenti, hogy szuverén jogokkal rendelkeznek, Úgyhogy ilyen szuverén hatáskörben nagyon jó az, hogyha ugyanazt a javaslatot nyújtjuk be, mint a tanács, de szerintem fontos tisztázni, hogy itt szuverén jogunk alapján járunk el, és semmilyen jogi folyamat nem korlátoz bennünket, ami egyébként, amely jogi folyamat egyébként nem volt tökéletes, és én is osztom azt az erős kritikát, amely a, amelyel az eljárást illettük. De azt hiszem, hogy most már időt kell adnunk a jelentéstevőnknek. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr elmondta ön is, hogy nagyon elégedetlenek vagyunk, és bíráljuk a tanács és a bizottság eljárását. Társjogatóként jogunk van ahhoz, hogy bevonjanak minket az ilyesfajta döntésekbe. A 2010-es évben az EIOPA, az ESMA és az EBA székhelyét a három intéz, intézmény, intézményközi megállapodás keretében határozta meg. Intézményközi tárgyalás, trialógus tárgyalás eredményeként születtek ezek meg, és a tanácstól további információt fogunk kérni arról, hogy hogy lehet az, hogy a saját maguk által felállított kritériumoknak nem feleltek meg. Egy közös, közös nyilatkozat közös nyilatkozatot említettek, arra hivatkoznak, de hát az nem rendelet, tehát ha egyszer együttdöntési helyzet van, akkor az nem akkor az eh, nem elfogadható, a közös nyilatkozat alapján nem lehet egy ilyen döntést meghozni, illetve szeretnénk, hogyha ezt a közös nyilatkozatot eh, felülvizsgálnák annak érdekében, hogy a parlamentet ne hagyják ki, annak érdekében, hogy a parlamentet a jövőben társjogalkotói jogának megfelelően bevonják az ilyesfajta döntésekben, és ezt együttesen ki kell emelnünk, illetve ki kell jelentenünk. Az európai felügyeleti hatóságok ugye három el, egymástól elválasztott hatóság, a, bár az értékpapír piacnak különleges felügyeleti igényei vannak, és nemzetközi szinten is azt látni, hogy a bank a biztosítási és a és értékpapír területeket elválasztják a felügyeleti szem, felügyelet szempontjából, és a kompetenciák, valamint az irányítás, a finanszírozás, illetve a szervezés területén is el kell, hogy váljanak ezek a felügyeleti hatóságok, és ilyen módon földrajzi szempontból is így kell működni ezeknek a hatóságoknak. Köszönöm szépen. Permás Berezi a szó. Hmm. Igen. Nyilvánvaló, hogy a parlament részéről eljárásilag nagyon nehéz a helyzet. Először is szeretném felvetni azt, hogy mi történt az utolsó több éves pénzügyi terv eh, során. Az Európai Tanács döntést hozott, és nem vették figyelembe a társjogalkotást. Sajnos a tanács ezt rendszeresen megteszi, amikor az állam és kormányfők eh, találkozójára kerül sor, akkor döntést hoznak, és egyszerűen elmondják, hogy mi fog történni. Ez valóban aggályos, hiszen hogyha itt ezt megtették, akkor más kérdésekben is megteszik ezt. Ezen kívül azonban vannak még más dolgok is, amerre oda kell figyelnünk. Egyrészt a társjelentéstevő az adott döntés tartalmát nem kérdőjelezi meg, tehát tulajdonképpen ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint más ügynökségek esetében a Brexit kapcsán, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Európai Bankhatóság jó körülmények között Párizsba átköltözhessen, még mielőtt a Brexit érvényben bekövetkezik, azaz 2019 márciusa előtt. De azt szeretnénk, hogy itt a tiszteletben tartsuk a hatásköröket, és erre garanciát szeretnénk látni, és ez egy nagyon fontos üzenet, szerintem ezt mindenképpen ki kell mondani, a közös nyilatkozattal kapcsolatos tárgyalásokat újra meg kell nyitni, hiszen ezt a tanács végezte, azonban ez nem megfelelő metodológiát követett. Ezen kívül van még egy gondolat, amelyet hangsúlyozni kívánok a társjelentés tevők nevében, ez pedig az ügynökségek specifikumait érinti. A közös nyilatkozalat kapcsán, illetve a mostani költségvetési bizottsági módosítási javaslat alapján szinergiáról beszélünk, amely fontos lehet a szolgáltatás szempontjából, hiszen több ügynökségről van szó ugyanabban a városban, ez pedig azt jelenti, hogy a támogatást illetően valamilyen szinergiát lehetne kialakítani. Tegnap az AFKO bizottság hozott egy döntést, és ez ebben egy-két javaslat szerepel. Természetesen az előttünk álló szöveget még finomítani kell, javítani kell, de nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a részletekre. Thank you. And indeed, I, I... Köszönöm. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy a válaszban, a megjegyzésben, a felhívásban a tanács azt mondta, hogy nem helyesen fordult hozzánk a tanács, mert nem a tanácsi döntést követték a, tan- a tagok, a tagállamok. Ez a tanácson kívül született, mint döntés. Tehát ez a jogi helyzet. Úgyhogy jogi szempontból a tagállamok megállapodtak, hogy a három oldalú egyeztetés során valaki mellett szavaznak de a jogi része a dolognak nem létezik. Ezzel foglalkozni kell, és azt hiszem, hogy helyes, hogy a jelentés készítője emlékeztet erre. Parancsoljon! Lunes úr véleménye ez nem az enyém, sajnos nem lehet itt, úgyhogy kérte, hogy koordinátoraként olvassam fel, hogy mi a véleménye. Egyetért a bizottsági javaslattal, az egyes, kettes módosítóval is a társ előadók részéről. A négyes módosítót is nagyra értékeli a társ előadók részéről, hogy az EBA rendeletbe ez bekerüljön ami a többi módosított illeti a recyclők vonatkozásában. Átlátható eljárásra van szükség, elismeri, hogy ezen javítani lehet még, főleg a végeredményt illetően. El fog gondolkodni a módosító ö, konkrét megfogalmazásán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klinc urat, nem látom. Elment. Papadimulis úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani eh, Pervers asszonynak és eh, Bukhat úrnak. És ahogy ezt a két társ előadó tette, szeretném én is elmondani azt, hogy miért eh, hozott döntést így a tanács. Ugye dönteni kellene a székhelyről, az Európai Parlament társ jogalkotó, úgyhogy be kell vonni ebbe, és ez a fajta döntéshozás elfogadhatatlan, semmi köze ahhoz, hogy Párizst választották, vagy sem, de szerintem reagálnunk kell rá, el kell dönteni, hogy milyen fajta jogi indoklás van e mögött, mi az átláthatóság, hogy az Európai Parlamentet, mint társjogalkotót nem vették figyelembe. Az infrakcióm ellenzi, hogy a bankhatóság a pénzügyi felügyeleti rendszerbe belefolyjon. De szerintem egységesen kell fellépnünk, és védenünk kell a parlament szerepét, mint társjogalkotót. És ki kell állnunk amellett, ahogyan ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Jelentős eszmecserét kell folytatnunk a tanácssal, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogy lehet azokat a dolgokat végrehajtani, amelyről 2012-ben döntöttünk, ami pedig a parlament szerepét illeti, mint jogalkotót és az állampolgárok képviselőjét. Fontos, hogy a tárgyalások során hatékonyan garantáljunk, azokat a kritériumokat, amelyeket tiszteletbe kell tartani, és hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy foglalkozzunk azokkal, akik ezen dolgoznak, a családjaikkal, és hogy az ajánlásokat, amelyeket a számbevőszék fogalmazott meg, tényleg végre is hajtsák. Főleg, amikor a bankhatóságról van szó majd a módosítási folyamat során reméljük, hogy így fognak gondolkodni a társ előadók is. Köszönöm szépen. Molly, are you speaking on behalf of Sven? Molly, te Sven Gigold nevében fogsz szólni, de az Euromatricáról. Más árnyék előadókat nem látok, akkor most Brian Hayesnek adom meg a szót. Elnök úr, a, azon ország képviselőjeként, aki az Eurovíziós helyet elveszítette. Most elmondanám, hogy én is támogatom, nagyon-nagyon nem átlátható módon történt ez a döntés, és úgy gondolom a legfontosabb az, hogy most biztos helyzetet teremtsünk az EBA, EBA-nál dolgozók számára, az EBA számára, és hogy levonjuk a következtetést ebből az egész ügyből. Pervans nagyon helyesen mondta, hogy azt nem lehet, hogy egy városban működjön meg spórolási indokkal illetve lehet, hogy spórolási indokkal ugyanabban a városban működjön két ügynökség, de azért ennek megvan a hátránya is. Lehetett volna más országba, kis országba is, nagyobb tapasztalattal rendelkező országba is tenni a székhelyet, és ezt nem Párizs ellen szólván mondom, de talán egy kicsit kicsit rossz jelzést adtunk mindezzel. A bizottság ér, döntésének először nyilvánosnak kell lenni, és a, utána a parlament véleményét is ki kell kérni. Talán ilyen módon meg lehet szüntetni azt, hogy a folyosókon dőljenek el ezek a kérdések. Nagyon aktívan támogatom a két társjelentés, tevő javaslatát arra nézve, hogy a közös nyilatkozatot felül kell vizsgálni, az ebben foglalt kritériumokat meg kell változtatni, és az a legfontosabb dolgunk, hogy most az Európai Bankhatóság és a náluk, nála dolgozó alkalmazottak végre biztosan lássák, hogy a jövőben milyen lesz a helyzetük. Köszönöm szépen, Ferber úr. Köszönöm szépen, egy nagyon rövid megjegyzés az ESZÁK mentesítési jelentését én készítettem, és akkor is, akkor viszont szó volt arról, hogy esetleg a szinergiákat úgy lehetne emelni, hogy egybe hogy összevonjuk őket, de ezt minden frakció nagyon masszívan bírálta és megkérdőjelezte, hogy ennek lenne értelme tehát ezek vagy mindig jók, ezek az összevonási, spórolási javaslatok, vagy mindig helytelenek mindenki szempontjából. Ó, én is akkor hozzászólnék a CatchDI során. Hát nem azt bíráltuk, hogy a parlament kifejezhesse a véleményét, ebben az helyzetben, hanem csak azt, annak idején a mentesítésekkel kapcsolatban, kollégám, hogy ezt nem a mentesítések során kell kifejezni. A parlamentet vagy bevonják egy ilyen eljárásban kezdettől fogva, vagy akkor ne kötelezze a parlamentet az, amit a tanács dönt azt nem lehet, hogy nem vonnak be minket a döntésben, de utána jogilag vagy politikailag, erkölcsileg kötelesek vagyunk megfelelni ennek a döntésnek. És ennek a tisztázása rendkívül fontos. Hát azt is meg kell próbálni kifejezni, hogy ez nem lehet, hogy ezt a Poncius Pilátus megközelítést gyakoroljuk, hogy a bizottság elutasítja azt, hogy neki kell a kritériumokat megállapítani, meg, meg megoldást kell találni a, a környezetre. É, és azt mondja, hogy a 27-ek körében soha nem lesz döntetlen a döntés. Nem, mert hogyha valaki nem szavaz, akkor még döntetlen is megszülethet. Tehát ez igazából nagyon-nagyon rossz példáját adja annak, hogy európai szinten hogy születnek a döntések. Ezért igenis jogos az, hogy a mi felelősségünket erősítsük meg, és hogy nem a tartalmát kérdőjelezzük meg ennek a döntésnek, hanem magát az eljárást jelentéstevők. Um, uh, Brian Hayes pour uh, Köszönöm Brian, Brian Hayesnek a megjegyzését. A uh, munkatársakat, az ügynökség folyamatos működését illetően ez nagyon fontos, hogy a legfontosabb kérdés legyen. Ami a többet illeti, hogy a közös nyilatkozatot újra felnyissuk, hát eh, szerintem ez elméleti dolog lenne, mert remélem, hogy az elkövetkezendő évtizedek során nem kell majd egy ügynökséget áthelyezni azért, mert egy ország kilép az unióból. De hát ezt most el kell végeznünk. Az alelnök úr rámutatott az ellentmondásokra, amelyek a szinergiai iránti kérésemből fakadhat a Párizsban található ügynökségeket illetően. Emlékeztetnék arra a vitára, amely a költségvetési kérdésekben folyt, olyan kritériumok vonatkozásában, amelyeket tiszteletbe kell tartani az ügynökségek székhelyét illetően. Abban az időben az egyetlen kritérium, amit megfogalmazott az előadó, az a bérleti díj volt. És a közös nyilatkozatban hat kritériumot mondott magáinak a parlament, amelyről aztán döntött, és ahol a székhely költsége a bérleti díj nem volt az egyetlen. És hogyha a tanács ezt az egyetlen kritériumot követte volna, nem valószínű, hogy a munkatársak ennek nagyon örültek volna. Mert egy európai nökséget nem lehet kisvárosba vagy faluba helyezni, azért mert olcsóbb a bérleti díj, de elszakad attól a világtól, ahol fel kellene lépnie. Ami a szinergia kérdését illeti az ünnökségek között. Azt gondolom, hogy a, az általunk javasolt módosító egyértelmű. Nem arról van szó, hogy a funkciókat fúzionáljuk, arról van szó, hogy az ügynökségek függetlenségét tartsuk tiszteletbe, és ugyanakkor tudjunk spórolni is költségetési szempontból, mert szerintem az egyik legfontosabb kritérium, mintha ez lett volna. Köszönöm. Communicate the deadline for amendment in Köszönöm szépen, írásban fogjuk benyújtani a módosítókat, és most lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, és ezzel Kay swinburne adom át a levezető elnöki szerepet. But you come back to the votes? Yes. Okay. Thank you. So this is So I will give three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we only need two minutes. Two minutes. Okay. <laughs> Thank you everybody. Um, this is an unexpected turn. Köszönöm szépen. Igen, ez egy váratlan fordulat, hogy itt találom magam a levezető elnöki szerepében, mivel Márkusz Felber a jelentéstevő, ezért megosztjuk itt a munkát. Az előttünk álló vélemény tehát a nehéz gépjárművek uh, erre vonatkozik, bizonyos infrastruktúrák, illetve lehetőségek használatáért adóztatnánk őket, úgyhogy meg is adom először a jelentéstevőnek, majd az árnyék jelentéstevőknek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kej, hogy leveted a vállamról azt a terhet, hogy levezető elnök kell, hogy legyek, miközben lejelentéstevő vagyok. A bizottság javaslat az Euromatricáról három részből él, az matrica rendszer kivezetéséről, aztán a, és arról, hogy a gépjárműadókat fokozatosan csökkentik én azért lettem ennek az előadója, mert nem volt senki más, aki ezt a feladatot el akarta vállalni, de az ECON természetesen nem másban kompetens, csak az adó kérdésekben, és egyébként a, követ, a többi feladatot a közlekedési bizottságban dolgozó kollégánknak adjuk át, és örülök annak, hogy megszavazták ezt a javaslatot. Minden esetre a bizottság azt javasolja, hogy 5 éven keresztül 20%-kal kell a nehéz gépjárművekre vonatkozó gépjármű adót csökkenteni, és akkor végül is nullára fog csökkenteni a minimális adótétel. Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit naív dolog, talán még politikailag is tévesnek mondható, hiszen akkor az, adó, az tagállamok ötször kell, hogy adótételt váltsanak, és akkor mindenki ötször kell, hogy egy új adótételek, illetve adó százalékokkal foglalkozzon. Ettől tartózkodnunk kell, hát hogy öt év alatt százról nullára csökkentsük az adót, ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet tenni. Erről írok a véleményemben egyrészt a kompetencia, másrészt pedig az adó hivatalok dolgának, illetve a vállalatok dolgának megkönnyítése érdekében is kellene egyszerűsítenünk ezen az eljáráson. Remélem, hogy támogatják a javaslatomat. Thank you to the rapporteur. The... Köszönöm szépen. A szocialisták részéről Pervens Berez az árnyék előadó. Nem látom őt. Jó, akkor saját magamnak adom meg a szót. Ugye Márkusz esete rám is vonatkozik, tehát hogy a frakcióban nem akartam más vállalni ezt a szerepet, úgyhogy az én szerepe most az árnyék előadó szerepe az ECR támogatja ezt a jelentést, amely az irányelv megjelenése után, illetve érvénybelépése után rögtön lehetőséget adjon a tagállamoknak arra, hogy csökkentse az adóterhet, és azt hiszem, hogy ez megfelelne a Trán bizottság előtti azon javaslatnak is, hogy az adó, a matrica a matricáról és az adózásoktól az útdiak felé fogunk majd elmozdulni. Egyetértünk abban, hogy az használat, illetve az időn alapuló ö, díjakat vezetjük be, akkor mindenképpen idő, bizonyos időn belül az adókat csökkenni, csökkenteni kell, de hogy abban is egyetértünk, hogy ezt a tagállamok saját ütemükben, ritmusukban tegyék meg, és ne kényszerítsünk rá sokszoros adó, rájuk a sokszoros adóváltoztatást. Köszönöm, most az ALDE képviselőinek adom meg a szót. Tisztelt tisztelt kollégák, ez a Europe on the Move stratégiába illeszkedik. Hosszú távú, hosszú távú stratégiára van szükség a közlekedési hálózatban. Itt a párizsi megállapodást kell követnünk, az éghajlatváltozási megállapodást, és itt a tiszta energia útjára kell lépni, illetve a légszennyeződést vissza kell szorítani. Az irányelv egy megfelelő adóztatást irányoz elő a nehéz gépjárművekre vonatkozóan. Ez a javaslat szintén az útdíjakkal kapcsolatos irányelvel függ össze. Támogatom azt, hogy a felhasználó, illetve a szennyező fizessen, és támogatjuk azt, hogy a felhasználó fizessen az infrastruktúra használatáért, illetve a légszennyezésért is. Nagyon fontos a belső piac gördülékeny működése szempontjából az is, hogy a verseny torzulást elkerüljük, illetve ne kössük ezt a sofőrök származásához. Nagyon fontos az út infrastruktúr, közúti infrastruktúrális hálózat, A jelentéstevő nagyobb rugalmasságot szeretne a minimális ráták kiiktatására, egy pár lépésben ezt csökkenteni. Ezt értem, hiszen nagyon fontos, hogy kompromisszumot találjunk az átmeneti időszakra vonatkozóan, és itt nagyon fontos, hogy a, a célkitűzést észben tartsuk, ez pedig a tisztább energiahasználata, és a zsúfolt utak javítása. Köszönöm. We have Paloma López Paloma következik a GUE nevében. Mégsem. Pán López jelentéstevő nevében szólok, én is köszönetet mondok a véleménytervezetért, bizonyára az árnyék jelentéstevőkkel való munka gyümölcsöző végeredményt hoz majd. Nagyon fontos a szociális igazságosság, illetve a környezetvédelem észben tartása. Egyetértünk a jelentéstevő általános megközelítésével, azaz a felhasználó fizet alapelvel, a zsúfoltság, illetve a torlódások visszaszorításának célkitűzésével, illetve a szociális és regionális dimenziók figyelembevételével. Különbözőségek mutatkoznak a tagállamok között, erre oda kell figyelni, azért, hogy ne büntessünk senkit. Ezen kívül lehetőséget kell biztosítani a KKV-k számára, hogy megfelelően működjenek, ezért az fontos az, hogy az útdíjak ne érintsék a kis közösségeket, illetve a KKV-kat. Ezért oda kell figyelni, hiszen különböző hatást válthatunk ki a különböző földrajzi területeken, és ez érinti a közlekedést. Nagyon fontos, hogy a tagállamok maguk választhassák meg a kivezetési fázis ütemét, és annak administratív terhét. Azonban a tíz éves időszakot nem lenne szabad meghaladni. Ezen kívül meg kell vizsgálni azt is, hogy a további 10 milliárd eurós uh, UDI bevételt hogyan használnánk, hiszen eltérőek a erre vonatkozott ene vonatkozó tagállami gyakorlatok. Az általános célkitűzések mellett fontos, hogy ez a rendelet minden cég számára megfelelő feltételeket biztosítson a tevékenység folytatásához. Ezek a gondolatok tükröződnek majd a módosítóinkban, hiszen az inkluzív növekedés, illetve a kkv támogatása rendkívül fontos számunkra. Ezen kívül környezetvédelmi és szociális prioritásaink nyomán is módosítókat nyújtunk be, és együttműködünk majd a jelentéstevővel. Köszönöm. And for the Greens, Molly Scott Cato. Köszönöm szépen. Zöldek következnek. Köszönöm, Kate. Először is köszönet az előadónak a véleménytervezetért. Ahogy már említette, egyetértek azzal, hogy az ekonnak kell ö, olyan véleményeket készítenie, ahol kompetenciával rendelkezik, szélesebb körben nem kellene ö, ö, belemennünk, ez a TRAN ö, kompetenciája. Ami viszont a tartalmat illeti, nem támogatjuk a bizottság megközelítését, nem gondoljuk, hogy jó ötlet lenne az éves adó megszüntetése. Szerintünk nem kéne ennek átfednie a távolsági kérdéseket, hanem inkább tisztább és hatékonyabb közlekedési rendszert kellene létrehozni, amely a dugókat csökkenti. Ami a távolságokhoz kapcsolódó adókat illeti. Ez nem zárja ki a gazdasági, környezetvédelmi és szociális aspektusokat a teljes életciklusában a gépjárműnek. Nagyon fontos az, hogy a párizsi elkötelezettségeinket is tiszteletbe tartsuk. Ezért nagyobb harmonizációra van szükség, figyelembe véve a gazdaságra, a szociális, környezetvédelmi területre gyakorolt hatásukat, illetve hogy a gépjármű hogyan befolyásolja például a széndiokszid kibocsátásokat, mi a helyzet a céges autókkal, amelyeket magáncélra használnak föl. A jelentés mellékletében módosítanánk a táblázatokat, hogy nullára csökkentsünk 2020-ra a kibocsátásokat, inkább harmonizálnánk az adókat EU szerte. Lesznek módosítóink a, ezen módosítások tükrözés érdekében. Várjuk az eszmecserét az árnyékjelentés készítőkkel, és biztos vagyok benne, hogy a konklúzió jó lesz. Köszönöm. Köszönöm, Moli. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy látom, nem. Akkor egy-két bejelentésem lenne, tekintettel arra, hogy csak az ECON kompetenciába tartozik a javasolt irányelv, az elnök azt javasolja, hogy a TRAN bizottság az ECON módosítóit módosítás nélkül vegye át. Módosítók beadásának határideje március 7 délután 4 óra, a szavazásra április 24-én kerül sor az ECON-ban valószínűleg. Bocsánat, mindjárt visszaadnám az elnökölést, de nem, egyelőre jelentést készítenek a zárszó jogában. Köszönöm szépen az árnyék előadók megjegyzéseit, várom a vitát, és remélem, hogy észszerű megoldást tudunk majd kidolgozni. Úgy gondolom, hogy sokkal igazságosabb a távolság alapú finanszírozás, mint az adózás, de természetesen ezt majd annak idején a árnyék előadókkal lesz elég időnk megvitatni. Köszönöm a szót. Köszönöm, ezzel le is zárjuk ezt a részt, és nem sokára a szavazás következik. Colleagues, may I ask you to take seat and uh, put your voting card into the machine. Kollégák, kérem szépen, hogy mindenki tegye be a szavazókártyáját a gépbe, és teszteljük le, hogy működik a szavazás. Megnyitom a szavazást. No, I need, I need this. Ah, one EPP too many. Egyel több néppárti szavazat van. Kettővel több. Jézusom! Sorry, colleagues, two EPP too many, one EPP too many. I... Még mindig egyel több néppárti szavazatot jelez a gép. there are substitutes, substitutes should stop Akkor kérem, hogy a póttagok ne, ne szavazzanak, jó? Én értékelem a versenypolitikába, belső politikai iránti tanúsított lelkesítésüket. Elnök úr, nincs nálam a kártyám, ott hagytam az előző szavazáson. Elnök, jó, akkor hozzászámítjuk az ön szavazatát, tehát kett, egy, az FDD-ben, e FDD-ben val, egy valaki akkor kártya nélkül van, még mindig egyel több a néppárti szavazó. Bukát intézkedj. Oké. Okay. Uh, so we start vo- akkor elkezdjük a szavazást. A következő jelentésről az ECM Plus jelentésről. 1-1-5 mellette, ellene. Ez egy SND, igen. Me, megint csak. 115-ös. Akkor megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Le akarják ellenőrizni? Leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Imkó 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116 mellette, ellene, tart, ezt is ellenőrizzük le 116-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mell eh, szóbeli módosítóval a GUE-től. Nézzük, hogy nem kell felállniuk, elég, hogyha a kezüket felemelik akkor a szóbeli módosítót elutasították, tehát a kettes kompromisszumról a szóbeli módosító nélkül szavazunk mellett ellene tartózkodás elfogadva. 140-142-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 219-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le. 219. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12 kompromisszum meg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 226-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 244-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 245 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 219-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 250-es módosító mellette ellene. Ezt el kell ellenőrizzük, nem látom a készfelemelést. 250-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 252-es szóbeli módosítóval az jelentéstevőtől mellette ellene Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást 252. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Úgyhogy akkor szavazzunk erről, ugyanerről a szóbeli módosító nélkül is, mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 252. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 253-as és Imko 30-as mellette? ellenem. elfogadtuk, 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszum mellene ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os imkó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es módosító és imko 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellene azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 85-ös. Egy EPP szavazattal több van a kelleténél. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es preambulum bekezdés mód, mód, szóbeli módosítóval mellett ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 93-as módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottak téged, nem téged, nem, nem engem. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as módosító mellette ellene Ellenőrizzük le 108-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat többséggel. 14-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es módosító mellette ellene tartózkodás, nem látom az ECR-t, akkor le kell ellenőrizzük, 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a bizottság módosított javaslatáról szavazunk Gépi szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, 5-en ellene szavaztak, egy ember tartózkodott. Akkor most a jogalkotási állás nem, arról nem kell, hanem a tárgyalások megnyitásáról fogunk szavazni illetve a tárgyalás, tárgyalócsapat összeállításáról, amelyben az elnök, az árnyék előadók és a jelentéstevők vannak, szintén név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Hát úgy mondhatjuk úgy, hogy Schwab úr és a többiek, ez az összetétel, és erről szavazunk most. Lezárom a szavazást. Ja, és még Kóban urat is hozzá kell tennünk. Ja, most már szavaz? Nagyon jó. Tehát akkor 46-an szavaztak mellette, négyen ellene, hárman tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevőnek és a tárgyaló csapatnak is. Vote, we move to, um, the... Következik az tanácsi javaslatról szóló jelentéstervezetről az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése címmel. Egy szóbeli módosítóval kezdjük. Pervans Beres szeretné beterjeszteni. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Tegnap a koordinátorommal hosszú, fontos ülést tartottunk a meghallgatást követően és a frakcióm ezért döntött úgy, hogy kiegészíti ezt az állásfoglalást, amit előadóként megfogalmazott szóbeli módosítóval, hogy módosítsuk ezt az egész eljárást, amíg úgy gondoljuk, hogy olyan fe- körülmények között, ahogy a tanács a parlamenttel szemben viselkedik, olyan jellegű, hogy nem tartja tiszteletbe az alapszerződések szellemét. Van egy nem hivatalos meghallgatásunk, amelynek keretén belül értékeltük a két jelöltet, de úgy tűnik ennek semmi következménye nem volt a tanácsi eszmecserében. Tekintettel a határidőkre tudjuk, hogy az Európai Központi Banknál fontos kinevezésekre kerül majd sor, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy javítani kell az eljáráson, és a tanácssal tárgyásokat kell folytatnunk. Ezért szavazott így a frakcióm, és köszönöm az egész frakciónak, hogy kezdeményezésünket tá- támogatta, hogy szóbeli módosítót ö, ö, fogalmaztunk meg, ahol is angolul. Az Európai Parlament a kiválogatási folyamat során a nemek közötti egyensúlyjal kapcsolatos aggájait fogalmazza meg, amikor is politikai függetlenséggel kapcsolatos kinevezésekről van szó, tehát kéri a tanácsot, hogy dialógust folytasson a parlamenttel a jövőbeli kinevezéseket illetően. Sajnos a frakciót nem, tud, nem tudtam e, eszmecserét folytatni ezen módosító alapján, amely esetleg e, egyesek véleményét meg tudta volna változtatni, hogy kérem, hogy konzultációs célból egy pár percre függessük fel, függessük fel az ülést. Elnök, köszönöm szépen, három percet adok erre, köszönöm. Thank you. Oh, I understand the coordinators. Igen, hogyha jól látom, akkor a szocialista koordinátor nyilatkozatot szeretne tenni. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pervas, nagyon röviden kérlek. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta a szóbeli módosítót. Ez nagy mértékben megváltoztatja a körülményeket, és ez azt jelenti, hogy a frakcióm nem tudja megszavazni a jelöltet, hogyha nem kapunk megfelelő jelzést a tanácstól, arra, hogy elkötelezettek, amellett, hogy a parlament szerepét figyelembe vegyék, akkor bizony bajba vagyunk. Tuszkorral eh, tárgyalunk, és bizony oda kell figyelni arra, hogy hatékony eredményt érjünk el, mielőtt a plenárison szavazunk erről, különben az is elképzelhető, hogy esetleg ezt eh, eltoljuk, elhalasszuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig szavazásra bocsátom Gindos úr jelölését az, az LKB vezetői szerepére. A titkos szavazás, megnyitom a szavazást. Tehát az alelnök jelöltségéről van szó. Két néppárt tíz szavazattal több van. Lezárom a szavazást. 27-14 arany, arányban 13 tartózkodással elfogadtuk. Természetesen a tartózkodás és a negatív szavazat ugyanannyi, mint a pozitív szavazat, tehát azért ez egy fontos megjegyzés márciusban kerül majd ez plenárisra, most azonban mindenképpen ö, gratulálok, és a mandátum alapján eszmecserét folytatunk majd az Európai Tanácssal, illetve az Eurócsoporttal arról, hogy hogyan lehetne az eljárást javítani a szóbeli módosítónak az értelmében. Köszönöm szépen, lépjünk tovább. Következő Case Swinburne az Európai Biztosítási Ügynökség, az EIOPA javítja magát az elnök. In the wrong order. Okay, first EBA. Tehát először az Európai Bankhatóság egyes bekezdés tartózkodásra elfogadtuk, 34-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum szóbeli módosítóval a szocialisták részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 17-es módosítóról. Lezárom. Egy néppárti szavazattal több van, meg kell ismételnünk a szavazást, elnézést kérek. Tehát ismét megnyitom a 17-esről. Lezárom elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, G mellette e, G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegző szavazunk módosított formájáról név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Um, Lezárom. 48 mellette, egy ellenszavazat, négy tartózkodás, gratulálunk. Most pedig a következő, melyik is az? Az EUPA. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellett szóbeli módosítóval mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene ellenőrizzük, 12-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről, annak módosított formájáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. 49 mellette, egy ellene, négy tartózkodás. És most az eszma következik. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B mellette szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kom az egész szövegről szavazunk módosított formájáról név szerinti szavazásra megítom a szavazást. Oh, the vote is closed. Lezárom. 49 mellette, egy ellenszavazat, három tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálunk a jelentéstevőnek. So, the meeting is... Ezzel lezárom az ülést, köszönöm szépen.